Európai Parlamenttel kapcsolatos napirendi pontjára ma kerül sor, és a 17-es pont, azt pedig elhalasztjuk a következő ülésre, amennyiben nincs ellenvetés, akkor ebben a változatban módosítottuk a napirendet, és ami a nyelvi kiosztást illeti, a mm, máltai és, a, és az írnyelv kivételével minden nyelv hozzáférhető. A delegált jogi aktusokkal kapcsolatban tudják, hogy fel kell olvassam most különböző okoknál fogva ezeket a bejelentéseket, úgyhogy ezt röviden fel is olvasnám. A parlament eh, és a tanács eh, a személyes adatok megfelelő védelmével kapcsolatos eh, anyagáról készített egy dokumentumot, amely módosításokat tartalmaz. A bizottsági szolgálatok ezt úgy szövegezték meg, hogy informálisan megvitassuk, és a november 16-ai Libe hírlevélben ezek szerepelnek is. A határidő, ha valaki fenntartást kíván bejelenteni, november 23-a délig teheti ezt meg. elektronikus szavazásra is sor kerül, méghozzá holnap 9 óra 15 perckor, tehát holnap reggel 10 kor Kérem mindenki hozza magával a szavazó kártyáját. Akkor azt hiszem, kezdhetjük? Tudom, hogy még úton vannak a kollégák, hogy a következő napi rendi pontot megvitassuk. Ugye hétfő van, és ahogyan az lenni szokott, az emberek fokozatosan jönnek. Köszönöm minden esetre azoknak, akik pontosan ideértek, ezt nagyon nagyra értékeljük. Tehát a hármas napi rendi pontra térünk át, tisztelt kollégák, és az Európai Fűsági Meghallgatás nyomon követéséről van itt szó. Harmadik alkalommal tartjuk meg eh, ezt. A mai ülést egyébként közvetítjük, tehát természetesen sokkal nagyobb hallgatóságunk is van, mint itt a teremben, és természetesen a közösségi oldalakon is nyomon lehet követni az ülésünket. Ami a legfontosabb az az, hogy szeretném köszönteni a fiatalokat, akik eljöttek ma a Torrent Business School-tól is. Többen jöttek, egy látogató csoport, ott ül a terem hátsó eh, sorában ez eh, lehet, hogy nem felel meg a eh, protokollnak, mindesetre szerettem volna integetni mindenkinek, tehát köszöntöm a fiatalokat. Az eh, részt vehetnek egy online párbeszédben a hashtag i 2018-ban. Tehát így lehet részt venni e, ezen az úton, ezen az online e, párbeszédben. Az e, Európai Ifjúsági Rendezvényre júniusban került sor, 9000 európai fiatal vett ezen részt, és megvitatták a parlamentben, Strasbourgban az Európáról alkotott elképzeléseiket. A mai meghallgatás pedig egy nyomonkövetés keretében zajlik. Nagyon sikeres volt ez a rendezvény, és azt szeretnénk biztosítani, hogy ami egy nagyon sikeres rendezvény volt, jelentős részvétel, ennek legyen valami kézzelfogható nyoma, és az európai parlamenti képviselők meghallgassák a felvetéseket, a javaslatokat. Ez a hét meghallgatás közül az I 2008 keretében a második meghallgatás. Ez lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy hatással legyenek az európai menetrend alakítására, Európa jövőjéről megosszák elképzeléseinket. A céljuk, a cél nem csak az, hogy a, meghallgassuk a Libéhez kapcsolódó gondolatokról az elképzeléseiket, hanem politikai választ is kapjanak a képviselők részéről. Most nagyon kevesen vannak ugyan itt, akik azonban itt vannak, azok aktív képviselők, és minden bizonyal többen is csatlakoznak majd még hozzájuk a délután során. Három fiatal résztvevő lesz az, aki az ötleteket adja, és a képviselők, ők pedig fogadják ezeket az ötleteket, ha lehet ezt így mondani. Tehát önök adják az ötleteket, a képviselők pedig fogadják, átveszik ezeket az ötleteket, ezeket a gondolatokat. Tehát az ötletadók, ahogyan az itt szerepel, mindegyikük két ötletet fog felvetni, a képviselők pedig, akik, ha nem túl fáradtak az utazás után, most épp azt magyarázom a fiataloknak, hogy milyen az, amikor be kell vonszolnunk magunkat ide a parlamentbe, és ha még kellő energiájuk van, akkor reagálhatnak a fiatalok felvetéseire két percben. Persze tudunk ennél több időt is biztosítani. Mit teszünk tehát a meghallgatás során? A meghallgatás természetesen nagyon fontos hatásköröket érint itt a szakbizottságban, először is a migráció, és azon belül is a kísérő nélküli fiatalkorúak, illetve a migránsok szerepe a civil társadalomban a lényegi témák, tehát nyilván az integrációs politika is ide kapcsolódik, másodszorban pedig a radikalizálódás megelőzése. Nos, Kezdjük akkor a három résztvevővel. Nagyon örülök, hogy eljöttek, nagyon szívesen köszöntöm önöket, Lukas Fajter, Rachel Gianfagna és Simon Cabrera Ebers. Mind a hármukat köszöntöm a Libe Bizottságban. Az első témával fogunk indítani, ahogyan említettem, a migrációval azon belül is a kísérő nélküli kiskorúak, a migránsok szerepe a társadalomban a fókuszpontok. Ha jól értem, az első résztvevő Rachel ön fogja kezdeni, és megoszt velünk két gondolatot az oktatással, illetve a kísérő nélküli fiatalokkal kapcsolatban parancsoljon. Köszönöm szépen január 1-e és március 30-a között 927 kísérő nélküli kiskorú ért tengeren az Európai Unióba. Nekik nem jótékonyságra van szükségük, hanem esélyekre, hogy aktívan részt vegyenek a civil társadalomban. Az első elképzelésem az, hogy a szüleiktől elválasztott kísérő nélküli kiskorúaknak és fiatal korúaknak európai ösztöndiakat adjunk, hogy oktatásban vegyenek részt részt, és a lehető legkönnyebb, legolcsóbb és leggyorsabb módon bekapcsoljanak az oktatásba. Ehhez egy új alapot kellene létrehozni, hogy az összes fiatal bekapcsolódhasson az európai iskolába, ugyanezt kellene megtenni a fiatal migránsokkal kapcsolatban, hogy elkezdhessék vagy folytathassák a tanulmányaikat. Gyorsítani kell az eljárásokat, a nemzeti hatóságoknak védelmet kell nyújtaniuk, és felhívjuk őket arra, hogy hatékony és eredményes együttműködésbe kezdjenek, és mindenek előtt a fiatalokat ne hagyják egy joghézakban. Ezek európai ösztöndíjak a diplomáciák elismerését, illetve az összehasonlíthatóságukat is magukban foglalnák, támogatnák és megerősítenék a hálózatok működését, hogy a fiatal migránsoknak több esélyt adjunk arra, hogy teljes időben részt vehessenek az oktatásrendszerben. Ez egy európai kezdeményezés kellene, hogy legyen, amelyben mindenki részt kellene, hogy vegyen oktatásban, az iskolákban és az egyetemeken helyet kellene adni a fiatal migránsoknak és lépéseket kell tenni a diszkrimináció ellen, bármilyen fajta nemzetiségű fiatalok esetében. Ezen gyakorlatnak köszönhetően egy hosszú távú folyamat alakulhatnak ki, mert mindenki számára nyereséges lehet. Ahogy Michelle Obama is mondta, státusztól vagy nemzetiségtől függően mindenki hozzájárulhat az, egy ország gdp ének növekedéséhez. A szüleiktől elválasztott fiatal, kiskorú, kísérő nélküli kiskorúak is növelhetnék az oktatás minősít, minőségét, illetve az integrációs folyamatokat. Ez az oktató, oktatási intézmények közt együttműködést is elősegíteni az unión belül és kívül is, és hozzásegíthetni azokat, hogy az oktatási képzettségüket javítsák a fiatalok. Másodszorban pedig olaszként úgy gondolom, hogy az oktatás és a játék minden gyermek számára meg kell, hogy adasson, bele értve a fiatal migránsokat is. Éppen ezért lehetővé kell tenni, amennyiben lehetséges, a kísérő nélküli kiskorúak számára a védelmi rendszert. Az Európai Uniónak harmonizálnia kellene a nemzeti jogszabályokat, és elő kellene mozdítani a bevált gyakorlatokat, lehetővé téve, hogy először a családi környezetben növekedjenek, mert csak itt lehet prioritásként kezelni a minek felett álló érdekeiket. A gyermekfelügyelet biztosítása első rangú fiatalok számára a családban való növekedést kell mindenek előtt biztosítani. Ha ezt európai szinten meg lehet oldani, ez egy pozitív folyamat lenne mindkét fél számára, a szülők számára egy, a lakhatást biztosíthatnák, és a munkaerőpiaci elhelyezkedést is, tudván, hogy a gyermekeik egy otthonban élnek, és oktatási, illetve sport programokban is részt vehetnek. Másfelől pedig nagyon sok európai család gondoskodna a gyermekekről. Egy európai alapot kellene létrehozni ahhoz, hogy ösztönözzük azon családokat, akik az ilyenfajta gyermekfelügyeleti rendszerben, nevelőszülői rendszerben részt szeretnének venni, a tagállamok gazdasági hozzájárulása alacsonyabb lenne, mint az, hogy integrálják az otthonukat elhagyni kényszerülőket a közösségekbe. Ez egy olyan láncolatot jelentene, amely nem jelentene nagy költségeket a közösségekre nézve. Elő lehetne mozdítani azt, hogy ezen gyerekek esélyeit jobban kihasználjuk, és gondozásban nőz, nőjenek fel olyan kontextusban, amely jobban figyelembe veszi a gyermek minden, minden felett álló érdekét. Köszönöm szépen! Tapsolhatnánk, de nagyon so, kevesen vagyunk sajnos itt, minden esetre köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Még mielőtt a képviselők reagálnának, megkérném Lukászt, hogy ő ossza meg velünk az első ötletét az európai tartózkodási engedélyről. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide. Először a magasan képzett migránsok európai tartózkodási engedélyről szeretnék szólni. A kékkártyás irányelvvel az Európai Unió már kezelte ezt a problémát. Ennek a gondja azonban az, hogy nagyon magas követelményeket támaszt, és gyakorlatilag használhatatlan. Az Európai Bizottság már megpróbálta megreformálni 2016-ban ezt a kezdeményezést, de elvetették ezt, és a fő érv a reformon szemben az volt, hogy a migráció a tagállamok kezében kell, hogy legyen. Én ezt ezzel egyetértek, de úgy gondolom, hogy van egy olyan csoport, amelyet nagyon súlyosan érint ez a kékkártyás irányelv, olyan fiatalokat, akik itt tanultak és már integrálódtak, ugyanis az irányelv 1.5-ös, 5.3-as cikke arról rendelkezik, hogy az engedély értelmében az ország átlagos bruttó fizetésének 1,5-szörösét kellene, hogy megkapja az illető. Én osztrák vagyok, és 2016-ban 31 ezer euró volt Ausztriában az átlag fizetésén. Jövőre végzem el jogi tanulmányaimat, és kétlem, hogy azonnal 46 ezer eurós fizetést kapni szeretnék. Éppen ezért azt javaslom, hogy egy mentességet illeszünk az 5-ös cikk 3-os bekezdéséhez, mentességet biztosítva azon személyeknek, akik az Európai Unióban tanultak és végezték el tanulmányokat, ugyanis gazdasági szempontból szerintem sem értelme annak, hogy kiképezzük ezeket a fiatalokat, és amikor készek lennének arra, hogy hozzájáruljanak az európai társadalomhoz, visszaadjanak valamit, új ötletekkel, vállalkozásokkal járuljanak hozzá a gazdasághoz, akkor kiutasítjuk, kilökjük őket. Meg kellene adnunk számukra az esélyt, hogy részt vegyenek Európában a munkaerőpiacon. Szerintem ez egy nagyon hatékony változás lenne. Köszönöm szépen, nagyon érdekes, amit a migrációval kapcsolatban elmondott Lukász. Ezzel két nagyon érdekes prezentációt hallhattunk. Két olyan témáról, amely a jogalkotói munkánkat érinti. Nehéz a dolgom, mert a képviselők később érkeztek, de most Anna Mariára és Cecilre tekintek, hogy készen állnak-e arra, hogy válaszoljanak. Igen, Anna Maria, rendben. Akkor Anna Maria Koraca Bildet kérném először, hogy válaszoljon, ezt követően pedig Cecil Kiengének és Bodil Valérónak adnám meg a szót. Anna Maria, köszönöm szépen, Claude elnök úr, és elnézést kérek, késett a járatom, nem terveztem, hogy későn érkezzek. Szeretném köszönteni a fiatalokat, a látogatóinkat itt a teremben. Nagy öröm számomra, hogy lehetővé tettük, hogy az Európai Fiatalok Háza legyen most a parlament, és nagyon örülök annak, hogy reagálhatok ezekre a kezdeményezésekre. Katerina Kinicsi kollégámmal a gyermekekkel, a gyermekek jogaival foglalkozó vagy a fiatalok jogaival foglalkozó intergrupot megalapítottuk azért, hogy az Európai Parlament munkájába beépítsük azt, hogy a gyermek mindenek előtt gyermek, független attól, hogy milyen etnikummal, háttérrel vagy státusszal rendelkezik a gyermek érdekei, jogai minden szakpolitikában kellene, hogy érvényesüljenek, és úgy gondolom, hogy a parlamenti képviselők, a kollégák munkájának köszönhetően nemzetiségeken átnyúlva értük azt, hogy a menekültügyi csomagba és a migrációs csomagba beépítsük a gyermekek jogait, amikor is sor került erre a reformra, de sajnos ezt a tanács most félretette jegelte, noha az összes képviselőcsoport egyetértett a javaslattal. Ami a konkrét pontjaikat illeti, a gyermeknek, minden gyermeknek, kísérő nélküli kiskorúaknak és migráns gyermekeknek is biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést. Európa biztonságot kell, hogy jelentsen minden gyermek számára. Az oktatáshoz, az iskoláztatáshoz való hozzáférés a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk az integrációjukat és ugyanígy az értékeinkről is így tudunk legjobban öm, átadni ismereteket, közvetíteni az értékeinket. A másik dolog pedig, ami a közösségi alapú nevelő családokat illeti, amelyeket említette, ez is része a menekültügyi csomagnak, a játékhoz való jog, ezt is ösztönöztük, Szeretnénk biztonságos tereket biztosítani fogadóközpontokban, menekült központokban a gyermekeknek, hiszen a gyermek gyermek, és joga van ahhoz, hogy gyermekként éljen. Ugyanígy a lányok védelméről is kidolgoztunk rendelkezéseket, a lányok fizikai integritásáról, és ez a női nemi szervek mutilációjától a nemi erőszakig terjed, biztosítani kell számukra is az oktatáshoz való hozzáférést és a fiúkkal való egyenlő jogokat. Lukaszhoz szeretnék egy szót intézni a kékkártya reformjával kapcsolatban. Cecilia kollégámmal együtt a harmadik országbeli fiatalok számára a kutatáshoz, tanuláshoz, oktatáshoz való hozzáférést kezdeményeztük. Ez egy gyorsított eljárás annak érdekében, hogy itt tanulhassanak ezek a fiatalok, és itt tarthassuk őket, hiszen gyakran azt tapasztaljuk, hogy itt tanulnak, majd elhagyják Európát, és az Egyesült Államokba távoznak. Szeretnénk megőrizni őket, ugyanis a tehetségért folyó globális küzdelmet szeretnénk megnyerni, éppen ezért megreformáljuk a kékkártyás eljárást, a kékkártyás kezdeményezést és a gyermekeket nem lenne szabad őrizetbe venni, azért mert migránsok, amikor Európába jönnek, hanem ehelyett Európa gyermekekkel egyenjogú gyermekekként kellene őket kezelni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Anna Maria. Szeretném jelezni, hogy be kellene tartanunk az időkeretet, úgyhogy két percet tudunk biztosítani a kollégáknak, most pedig Cecil Kienge következik két percben. Eh, Köszönöm szépen, Claude. Köszönetet mondok az előadóinknak is. Úgy gondolom, hogy a javaslatok, a témák, amelyeket eh, elmondtak, figyelmet érdemelnek. Nagyon sok ponton egyetértünk, és nagyon sok ponton egyezik az ő munkájuk a mi munkánkkal itt a parlamentben. Kezdjük a kiskorúakkal. Nyilván a kiskorúak érdeke kell, hogy mindig érvényesüljön, tehát minden helyzetben ezt kell elsőként figyelembe venni. És itt az Európai Parlamentben minden állásfoglalásban, amelyet elfogadtunk, ezt az elvet alkalmaztuk, ezt a témát figyelembe vettük, ez gyakorlatilag mindenütt érvényesül. Javánya asszony hozzászólására reagálnék. Nagyon sok minden szerepel már egy jogszabályban, amelyet ő is ismer, a Zampa jogszabály. Gondolom, ezt ő is ismeri, ez az Európai Unióban is eléggé egyedülálló, Olaszországból származik, és megfogalmazza, hogy mit kell figyelembe venni, amikor a dossziéval foglalkozunk, a beazonosítás, a gyerekek azonosítása, védelme, e, és így tovább e, szerepel itt, és a jogosultságok azok a felnőttekre és a gyerekekre is vonatkoznak, tehát a gyerekek esetében is ezeket a jogokat be kell tartani a befogadáskor. A kékártyával kapcsolatban néhány szó. Én a jogok hordozhatóságát e, támogatom ezt a gondolatot, tehát senki nem lép ki úgy a házából, hogy a jogait maga mögött hagyná. Tehát ezek a jogok mindig érvényesek, akik máshová utaznak, attól még nem veszítik el a jogaikat, ugyanúgy rendelkeznek ezekkel a jogokkal, és szerintem ez egyébként megerősíteni az európai állampolgárság fogalmát is. Köszönöm szépen, és megköszönöm Cecilnek, Bodil Valero következik. Köszönöm, Rögtön azzal kezdeném, hogy igen, nagyon tetszenek nekem a gondolataik, és én támogatom is ezeket, de nem, lehet, hogy nem mindenki, de én ezt támogatom. És egyébként az nagyon jó, például az ösztöndíj, amit említett, hogy ez fedje le az összes tagállamot, mert most az a helyzet alakult ki, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon sok kísérő nélküli kiskorú található, más tagállamok nem fogadnak be, be közülük szinte senkit. Az afgán fiúk és lányok Svédországban például nagyon gyorsan integrálódnak, megtanulják a nyelvet és így tovább, de nagyon nehéz nekik a tanulmányaikat folytatni a 18 éves korhatár fölött. Ez egyfajta küszöb, még akkor is, hogyha külön jogszabály van az ő támogatásukra, ettől függetlenül is nagyon nehéz az ő dolguk. Nekünk szükségünk van rájunk, rájuk, nekik viszont szükségük van arra, hogy tanulhassanak. Mindegy, hogy itt maradnak, vagy hazatérnek, a tanulmányokra szükségük van. Muszáj, hogy tanuljanak aztán pedig a gyermekek jogai, és az, hogy joguk van arra, hogy játszhassanak, hogy a családban nőhessenek fel. Igen, a legfontosabb ezen gyerekek számára az, hogy a szüleikkel legyenek, hogy a szüleik utánuk jöhessenek. Amikor a migrációs témával elkezdtem foglalkozni 1986-ban tolmácsként, később jogászként, sokkal könnyebb volt Svédországba jönni, még a nagyszülőknek is sokkal könnyebb volt a helyzete, gyakorlatilag felnőttként is kérvényezhette valaki, hogy a szülei jöhessenek Svédországba, lehetséges volt ez, ma pedig ez már nem így van, ez lehetetlen. De nagyon fontos az, hogy családban nőhessenek fel, a legjobb, hogyha a saját szüleikkel lehetnek ezek a gyerekek. És ami a kékkártyát illeti, már nagyon régóta dolgozunk ezen, a tanácsban egy kicsit beragadt ez a dosszié, ennek a nagyon fontos dossziénak az elnök az, elnök az előadója, ez egy svéd gondolat tulajdonképpen. Nem régiben, illetve hát 2008-ban hát jó sok évvel ezelőtt indult ez a jogszabály, ahol is Svédországban kiszélesítettük ezt a megközelítést, a migrációt a nagyon magas szintű iskolázottsággal rendelkező személyek számára is, és a többiek számára is, mert mindenkire szükségünk van. Nincsen semmifajta küszöb, tehát ilyen fizetésre vonatkozó küszöb, amit alkalmaznánk a, tulajdonképpen azt a modellt használjuk, amit a szakszervezetek alkalmaznak a saját területükön. Én ezt a gondolatot próbáltam úgymond eladni a parlamentnek is, hogy alkalmazzak Európában, még eddig nem jártam sikerrel, de majd visszatérek rá. Köszönöm, Bodil. Most akkor Récset és Lukást arra kérem, hogy reagáljanak a képviselők észrevételeire. Először, Rachel, köszönöm szépen ezeket a reakciókat, talán visszafelé haladva válaszolok, és Bodi Valero asszonynak válaszolok először. Köszönöm szépen, hogy megosztotta a tapasztalatait. Én is egyébként tolmács vagyok, migrációs joggal foglalkozom, és egyébként is ugye jogot tanulok. A jogvilága tulajdonképpen a tökéletes írja le. Én Kienge asszonynak is válaszolok egyben tulajdonképpen mind a ketten olaszok vagyunk. A Zampa jogszabály az tulajdonképpen egy reakció arra, amit például mi is itt hangoztattunk itt, nemzettek fölötti szinten, intézményi szinten, és én pont azt szerettem volna kiemelni, hogy de facto ezek a kicsi közös, közösségek számára fontos, hogy az Európai Uniós jogszabályok átkerüljenek a nemzeti jogszabályokba, de még így sem tartják ezeket be. Én most nem akarok itt hatalmi hatalomról beszélni, de az a helyzet, hogy a helyi közösségek befolyása erősebb, mint az, hogy mondjuk egy gyereket egy másik családhoz helyezzenek. Lehet, hogy én csak egy regionális helyzetet látok, de én azt mondom, hogy a gyerek legjobb érdeke, leg... a gyerek érdeke az az, hogy családban legyen, a sajátja, vagy egy másik, egy olasz, egy spanyol, egy német, egy svéd családban legyen, ezt, ezt a gondolatot nem mindig tadja, tartják tiszteletben Olaszországban. A saját tapasztalatomról tudok beszélni, a, a saját városomban is dolgoztam ezen a területen, a kísérlet, kísérlet nélkül érkező kiskorúakkal, és így tovább. És csak egy 15 éves gyerek esetében sikerült elérni 18-ból, 18 kiskorúból, hogy iskolába járhasson. Volt egy másik, aki 8 éves korban érkezett teljesen egyedül, és hát persze iskolába küldték, mert 8 éves. Na de mi van azokkal, akik 17 évesek? És ezen közösségek vezetői azt mondják, hogy jó, hát ezek a fiatalok nem érdeklődnek az iskola iránt, mindjárt nagykorúak lesznek, egy év múlva nagykorúak lesznek, minek küldjük őket olasz iskolába? úgynevezett dolgozó és felnőtt képző iskolába küldik ezeket a migránsokat. Tehát körülbelül olyan 15 éves kortól 18-ig a fiatalok, fiatal migránsokkal együtt, tehát akik 18 fölöttiek járnak ebbe az iskolába, hetente kettőtől négy óráig tart ez, ez a tanulás ez valószínűleg nem elég. Lehet, hogy el kell mélyítenem a kutatásaimat, de szerintem nem ez a legjobb megoldás, nem tartjuk tiszteletben az ő érdekeiket. Elnézést kérem, mindenki tartsa be a két percet, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen először is. Reagálnék az első észrevételre, hogy a tanulás, kutatás nagyon jó első lépés, de hát nyilván nem mindenki fog a, a kutatói területre át lépni, miután a tanulmányait befejezte. Mind a kettőre szükségünk van. Nyilván az első lépés az az lenne, hogyha a magasan képzett migránsokkal kezdenénk a befogadást. Itt ugye nincs sok vita, mindenki egyetért azzal, hogy rájuk szükségünk van. Ha nincs elég orvos, ugye akkor szükségünk van orvosokra, és így tovább. És azért is választottuk ezt a témát egyébként, mert személyesen is érintettek voltunk. Az a hölgy, aki ezt a gondolatot először papírra vetette, azt mondta nekem, hogy volt egy e, barátnője, aki kiválóan tanul, de az a problémája, hogyha a jogi egyetemet elvégzi, akkor nem fog munkát kapni sehol. Elkezdtem gondolkodni, és nem kellett sok hozzá, hogy rájöjjek, hogy Ausztriában ismerek egy másik hölgyet, aki szintén jog, joghallgató, és egy civil szervezettel működik együtt, aki a migránsokat segíti, és egy bizonyos időszak ez az ismerősöm attól tartott, hogy deportálják, és ebből is látszik ezeket a személyeket, és ebből is látszik, hogy ez egy nagyon fontos eh, kérdés. Tehát csak kutatókra összpontosítani az jó lépés, de csak egy első lépés. Mindenki, aki elvégzi a tanulmányait, meg kell, hogy kapja a lehetőséget, hogy az európai társadalomhoz hozzájáruljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy meg kell még említeni valamit, ugye a kékkártyáról beszéltünk, és Wikström asszony és Karácsabilt is érintett itt, ők is beszéltek erről, tehát hogy nagyon szigorúak a, a szigorú a mozgástér, hogy milyen intézkedéseket tudunk hozni, és nyilván a technikai aspektusok is korlátozottak, mert a tagállamok hatás körébe tartozik mindez, tehát a terület nem túl ezen a területen még nem eh, léptünk túlságosan előre. Később majd még visszatérünk egyébként erre, csak annyit akartam elmagyarázni, hogy Wikström asszony és eh, hozzá hasonló kollégák igyekeznek azon, hogy legyenek eh, ilyen jogi, migrációs eszközök, de nem tudtuk még részletesen lefedni azokat a területeket, amelyeket önök említettek. Tehát érdemes ezekre felhívni a figyelmet, és e tekintetben a kék kártyát jól jellemezték. Gondoltam, hogy azért ezt fontos elmondanom. Köszönöm szépen a reakciójukat, és megkérem, hogy Simon legyen szíves, mondja el, hogy mi volt az ő két gondolata a radikalizációval kapcsolatban, és mivel majd ugye a humanitárius segítségnyújtásról is fogunk hallani, azt is gyorsan mondom, Lukasz lesz az utolsó, de először Simont hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Az első javaslatom az a kizárással kapcsolatban az az, hogy az szélsőséges magatartás, erőszak és bűncselekmények által érintett fiatalokat kell ö, megcélozni, tehát azokat rávenni, akik a leginkább kizárva érzik magukat a társadalomból, hogy ö, segítsenek. Tehát Európa finanszírozhatna egy kísérleti projektet, és ennek a hatását szorosan figyelemmel kísérni. Legyen egy cselekvési terv, a terv, amit aztán a helyi önkormányzatok felhasználhatnak több tényező van, amely végül oda vezet, hogy egy fiatal ilyen környezetbe kerül, ilyen destruktív környezetbe. Tehát mindenki de több tényező hat, aminek eredményeként antidemokratikus, jogellenes és így tovább csoportokban találják magukat. Hogyha lehetőséget biztosunk, biztosítunk arra, hogy értelmesen vegyenek részt a társadalomban ezek a fiatalok, akkor azok a tényezők, amelyek a, az illegalitásba húznák őket, gyengébbek lesznek. De ehhez stratégiára van szükség. Mi az első lépés az, hogy találkozzunk a célcsoporttal. Ne várjuk el, hogy ők jelenjenek meg a mi rendezvényeinken. Használjuk fel az, ők, az ő érdeklődési körüket, például a harcművészeteket, és így alakítsunk ki kapcsolatot. Használjuk fel a kapcsolatot és kialakult bizalmat arra, hogy motiváljuk ezeket a fiatalokat, hogy vegyenek részt programokban, más szerepeket vállaljanak, és hogy kiteljesítsék önmagukat. De ezt csak azzal a meggyőződéssel lehet megtenni, hogyha őszintén hisszük, hogy mindenki a jó feltételek mellett képes arra, hogy fejlődjön. A célcsoportot vonjuk be a politikai folyamatokba, például ifjúsági eh, tanácsokba, és csak ekkor tudjuk elérni a kívánatos eredményt, és hogyha pozitív alternatívát biztosítunk a destruktív alternatíva mellé. A projektben a fiatalok a helyi önkormányzattal működnek együtt, és ez mindenkinek az előnyére válik. Ez az első gondolatom vagy javaslatom. A második pedig a radikalizált személyekkel kapcsolatos, és ez is a saját tapasztalatomon alapul. A szélsőséges csoportokkal, illetve bűnözői csoportokkal. Én nagyon szorosan együttműködtem kollégákkal, akik a személyes tapasztalatukra alapulva dolgoztak ezekkel a csoportokkal, igyekeztek segíteni, eh, megtalálni a kiútat ezen személyek számára, és arra jutottunk, hogy új programokra van szükség Európában, És volt már példa az Európai Unióban erre, volt ilyen bűnözői csoportok, volt tagjait kérték fel, hogy segítsenek másoknak is ezt a destruktív életet maguk mögött hagyni de ugye nehéz egy ilyen programot elindítani, hiszen nem tudjuk, hogy ki az, aki valóban már csak a, egy múltbéli tagja egy ilyen csoportnak, és azt sem tudjuk, hogy mennyire megbízható egy ilyen személy. Ráadásul nem biztos, hogy elég eszköze van arra, hogy segítsen másokon. Tehát nagyon nehéz <clears throat> sokszor ezt megoldani, nehéz az ilyen embereket megtalálni, és én ezért úgy gondoltam, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy az ilyen programok elindításához nyújtsunk segítséget. Azt javasoltam, hogy az Európai Unió teremtsen meg egy erőforráspult, már tapasztalatot szerzett személyekből. Ez a radikalizáció megelőző hálózaton keresztül, a ranon keresztül könnyen működne és ennek segítségével szerte Európában lehetne ilyen programokat működtetni. A RAN biztosítaná a tudást, persze a, nem tudnák fizetni e, ezeket a tapasztalt személyeket, tehát ők vagy önkéntes munkát kellene, hogy végezzenek, vagy a befogadó szervezet fizetni őket, ami viszont nem mindig lehetséges, és ezért kérném, hogy az Európai Unió biztosítsa a hiányzó erőforrásokat, hogy ezt a e, szakadékot áthidaljuk. Köszönöm szépen. Birgit Cipellel kezdjük, aki reagál erre a két gondolatra. Köszönöm szépen. Németül szeretnék beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a hozzászólóknak is a javaslataikat. Először is örülök, hogy a megelőzésre és a részvételre, illetve az integrációra helyezték a hangsúlyt, amikor a fiatalok, főleg a fiatalok, mások is persze, de mindenek előtt fiatalok nem érzik magukat egy társadalom részeként, az ő érdekeikre nem figyelnek oda, nincs esélyük arra, hogy képviseljék az érdekeiket, akkor ennek egészen különböző negatív kihatásai lehetnek. Lehet, hogy elhatárolódnak, nem foglalkoznak semmivel, lehet, hogy még a saját képzésük, oktatásuk sem érdekli őket, de akár erőszakba is torkolhat, illetve bűncselekmények elkövetésébe. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatot. A sportot említette, ami egy lehetőség, hogy egyáltalán beszédbe elegyedjünk egy fiatallal. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos aspektus. Az én városomban gyakran azt mondom, azt mondjuk, hogy ott kell elmenni az emberekért, eh, ahol az emberek vannak, tehát az érdekeiket kell szem előtt tartanunk, és a eh, fiatal parlamentek eh, egy olyan kezdeményezés, amelyet már több városban kipróbáltunk. Számomra fontos, hogy ezeket az ifjúsági parlamenteket, és egyébként egyéb parlamenteket is kihasználjuk arra, hogy találjunk egy eljárást, amelynek köszönhetően ezek a fiatal ifjú parlamentek bevonjanak különböző fiatalokat, olyanokat, akik migrációs háttérből érkeznek, és olyanokat, akik nem, gazdagabb, szegényebb családi háttérből érkező fiatalokat, akik az ő igényeiket, kívánságaikat és a részvétellel kapcsolatos terveiket, elképzeléseiket is megemlítsék nem mindenkihez tudunk eljutni, a mentor programokat nagyon fontosnak tartom, nagyon sok jó modell létezik, főleg azért, mert a fiatalok gyakran hajlanak arra, hogy higgyenek inkább egy olyan személynek, aki hasonló tapasztalatokkal rendelkezik, és saját tapasztalatból, első kézből mondhatja azt, hogy miért rossz, ha valaki radikalizálódik, hogyan lehet kikerülni ebből a körből. Vannak valóban programok, de úgy vélem, hogy fontos, hogy európai szinten az ilyen programokkal kapcsolatos tapasztalatokat megosszuk egymással, és eh, ahol lehetséges, anyagi támogatást nyújtsunk és egyébként az összes vitára nézve szeretném megjegyezni, hogy jó lenne, ha a tagállamok nem lennének kicsinyesek, és nem küzdenének, alkudoznának minden egyes centért az európai költségvetésben. Ha szeretnénk egy erősebb Európát, akkor ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell, és sok minden egyéb mellett az anyagi erőforrásokat is elő kell teremteni, de a tagállamok részéről ezt most nem tapasztalhatjuk még. Köszönöm. Köszönöm szépen, Birgit. Most Natalie Grisbe következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, Claude. Rajtam a sor, hogy én is köszönetet mondjak azért a kiváló és rendkívüli módon intelligens munkáért, ami ebben a program keretében zajlott. Ez lehetővé teszi azt is, hogy itt most az Állampolgári Jogi Szakbizottságban eszmét cseréljünk ezekről a kérdésekről. Katarina Kinicsivel és Anna Maria Konaradza Biltel és egy sor különböző szakbizottsági kollégával az gyermekjogi intergrupban azon dolgozunk, hogy érintsünk minden olyan ügyet, ami tiszteletet kér, védi a gyermekeket, a gyermekek méltóságát, különösen az Európai Unió keretein belül a gyermekek, a gyermekek fogvatartása, a menekült gyermekek kérdése és a menekült gyermekek integrálása kérdéskörei, tehát szintén olyan témák, amikkel sokat foglalkozunk, ami a radikalizációt illeti. Nagy figyelemmel hallgattam a javaslatokat, a kísérleti projekteket, hogy az erőszakos fiatalokat újra integrálják, figyelembe véve az ő sajátos jellegzetességeiket, illetve a második javaslatot erről a témáról. Mert szerint egy bizalmi kapcsolatra építve lehetne elérni azt, hogy pusztító életmódjukkal hagyja felhagyjanak ezek a fiatalok, és lelkiismeretük, valamint saját hajlandóságuk alapján egy hálózat segítségével a saját forrásaikra építve tudnánk kihozni őket ebből a helyzetből. Tegnap szav, múlt héten szavaztunk egy olyan jelentésről, ami ezeket az aspektusokat érintette, úgyhogy sokat beszéltünk a témáról, és egy nagyon jelentős része ennek a jelentésnek a radikalizációról szólt, illetve ennek a megelőzéséről ugyanabba az irányba próbál tapogatózni, mint amit a fiatalok is javasoltak, és idézőjelben most ki tudjuk használni a fiatalok tapasztalatait, azokat, akik eh, radikalizálódtak, de már a radikalizáció karmai közül sikerült kikerülniük. Az ő tapasztalataikat tehát fel tudjuk használni hogy megmentsük azokat a fiatalokat, akik esetében fennáll a kockázat, hogy beleesnek a radikálisok csapdájába. Ez is egy nagyszerű, megelőző fegyver lenne, hasonlóképpen ahhoz, amit önök említettek azon csoporttal kapcsolatban, akik eh, a fiatalok képzésével tudnának foglalkozni. A fiatalok és a fiatalok sérülékenysége figyelembevételével tudjuk megakadályozni a radikalizációt. A munkájukban biztos sokat foglalkoztak, sokat beszéltek a radikalizáció problémájáról online kontextusban is. Erről most nem esett szó, de talán érdemes lenne erről az aspektusról is beszélni, esetleg akár egy kétoldalú párbeszéd során még egyszer köszöntet mondok, és nagy elismerésem a kiváló minőségű munkájukért, illetve ezért a nagyon érdekes eszmecseréért, amit a Libes szakbizottság szervezett. Engel elnök, Simon szeretne reagálni? Szeretne reagálni? A reakciókra, az elhangzott reakciókra? Köszönöm szépen! Köszönöm az ösztönző biztató hozzászólásaikat. Szipel asszony reakciójára reagálvám, azt gondolom, hogy ön is sok olyan témát említett, amiről én is azt gondolom, hogy érdemes dolgozni vele, például a sport. De így leragadtam az egyik témánál, amit említett, az ifjúsági parlament kérdésén. Lehetséges, hogy nem volt elég világos a két perces bemutatóm, de ennek a célja az lenne, hogy elérjük azt, hogy azok a fiatalok, akik nem vesznek részt a az ifjúsági parlamentben, hiszen mindig lesznek olyan fiatalok, akik érdeklődnek a politika iránt, és megpróbálnak bejutni az ifjúsági parlamentekbe. De vannak olyanok, akik maguktól ilyen környezetbe soha nem keverednének, soha nem próbálnának meg bejutni egy ilyen szervezetbe. Őket kéne elérni, Ők azok, akik megoldást tudnak találni a nap mint nap előforduló erőszakos környezetük által jelentett problémákra. Hogyha hiszünk bennük, és megfelelő erőforrásokat tudunk adni nekik, akkor a helyi közösségekben változást tudnak elérni, és ezeket a gyakorlatokat, ha bevárnak, akkor tudjuk terjeszteni. Aztán Grisbeck asszonynak a fekete ruhás hölgynek is szeretnék még reagálni a felvetésére. Az önök jelentésében is szerepelt az a gondolat, hogy a fiatalok tapasztalataira érdemes építeni, ezzel egyetértek. Ha így dolgozunk ezen a területen, akkor mindig nagyon alapos biztonsági felmérésre van szükség, hogy lássuk azt, hogy az érintett emberekkel hogyan tudunk mogozni. A fekete ruhás hölgyet még soha nem nevezték fekete ruhás hölgynek, mondja az elnök úr, Grisbek asszonyról van szó, de nagyon frappáns volt ez a megoldás. Lukasz visszaadnám a szót. Láthatod, hogy a radikalizáció és a migráció nem ellentmondásos szerint? Hát, de azok is. A párbeszéd fele mikrofon nélkül hangzik el, úgyhogy ezt egy kicsit nehéz így tolmácsolni. Két percben akkor most még következik egy második gondolat, Cecília megfelelne, hogyha azután kapná szót, hogy a vendégünket meghallgattuk? Nagyon érdekes, de azért szeretnék most kommentálni. Lehetné a felszólás az utolsó gondolat utána, a humanitárius folyosokról? Utána megkapod a szót a konklúziók levonására? Jó. Köszönöm szépen a szót. Nos, tehát a menekültek számára létrehozandó humanitárius folyosókról is szeretnék beszélni. Itt ennek az lenne a lényege, hogy a menedékkérők máshol kérjenek menedéket, nem csak az Európai Uniós tagállamokban, hanem ezeknek a nagykövetségein vagy konzulátusain világszente. Ez azt jelenti, segítené, hogy már itt meg tudnánk állapítani, hogy a Genfi egyezmény alkalmazható az ő esetükre, vagy nem. Azt gondolom, hogy ennek a problémának bármilyen megoldása előtt el kell ismernünk azt, hogy ezt az Európai Unió csak együttesen tudja megoldani, úgyhogy minden tagállam ebben részt vesz. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik ország azt mondja, hogy ő nem akar egyáltalán menekülteket, ez nem reális megoldás. Azok, akik féltik az életüket, azok mindig megpróbálják majd a menekülést, és számukra az EU lesz az egyetlen menedék. Akiknak nagyon nehéz a helyzete, nagyon veszélyes helyzetben élnek, de nem ö, minősülnek menekülteknek, például a klímaváltozás miatt otthonukat elhagyni kényszerülők, nem kapnak a Genfi Egyezmény értelmében menekült státuszt, de biztos vagyok benne, hogy nagy mennyiségben el fognak indulni ők is ö, a túlélés érdekében. A régiók politikai fejleményeit meg kell érteni, és azt hiszem, hogy a helyszínen dolgozók, például a konzulátusi emberek jobban látják azt, hogy mi egy hiteles történet, és mi nem. Ráadásul ezen az egyetlen módja annak, hogy az emberkereskedelem ellen fellépjünk. A határellenőrzés szigorítása nem fogja megakadályozni az embercsempészetet, csak az árakat fogja feltolni. Ha így már az harmadik államokban tudnánk a konzulátusokon dönteni a menedékkérők sorsáról, ezzel tudnánk nagyon sok olyan problémát megoldani, amivel jelen pillanatban még szembenézünk. Köszönöm szépen, Lukasz, mondja az elnök úr. Cecília, esetleg, hogyha a reakciódat és a konklúziókat is most össze tudnád foglalni. Tökéletesen egyetértek, igen. Európának most össze kell kapnia magát, és egységesen kell fellépnie. Sajnos van egy másik intézmény is, ami még meg se kezdte a munkát a Dublini rendelet reformjával kapcsolatban, mindenki én vagyok a jelentéstevője. Úgyhogy ezt az intézményt minket ne hibáztassunk, a mi álláspontunk kész, és bármelyik pillanatban készen állunk a tárgyalások megkezdésére. Most szeretnék visszatérni a gyerekek, a migráns gyerekek kérdésére és a fogvatartás kérdésére, ami korábban hangzott el. Ideje, hogy véget vessünk a kiskorúak vagy gyermekek fogvatartásának európai földön. ahogy sikerült a, olyan jogszabályokat elfogadnunk, amivel a halálbüntetést eh, eltöröltük, azt hiszem, hogy a gyermekek fogvatartását ugyanígy el kéne törülni. Aztán a családegyesítés rendkívül fontos téma. A tagállamok most részt vesznek, mindegyikük próbálja mosni kezeit, és valaki mást hibáztatni. Még az én országom Svédország is mesterei vagyunk ennek. Nagyon ügyesen csináltuk azt, hogy a családokat régen egyesítettük. Most azonban majdnem az összes fél, nagyon kevés kivétellel, szerencsére az én pártom kivétel, de még a szocialisták is, a nagy konzervatív párt is ellenzik a családegyesítést. És a 21. századról beszélünk, amikor a migránsok beérkező hulláma idén nagyon aracsony volt. Európában nagyon távol állunk attól, amit Hillary Clinton az egyik könyve címének adott. Gyermekeink és az ő gyermekeik meg fognak bennünket ítélni, és attól félek, hogy elég szigorúan fognak minket megítélni. Úgyhogy tökéletesen egyetértek az elhangzottakkal, köszönöm, elismerem a munkájukat, és a gyermekekkel foglalkozó intergrupnak is szeretnék köszönetet mondani, akik fantasztikus munkát végeznek. Elnök, köszönöm szépen, Cecília, köszönöm a konklúziókat is. Birgit, egy gyors reakciót szeretnél? Nagyon gyorsan kérlek. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Csak a kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy az áttelepítés vagy a humanitárius vízum kérelem kérdésében mi hangzott el. Hangsúlyozom, hogy ez nagyon sok területen segítene. Először is meg tudnánk akadályozni a bűnözőket a határokon való menekült átjuttatásban, biztonságos útját, módját tudnánk biztosítani annak, hogy menedéket kérjenek az Európai Unióban, és az áttelepítés, valamint a humanitárius vízum is nem mondják azt, hogy ezek az emberek meg fogják kapni a menedéket, de biztonságos módon tudják Európával elintézni azt a folyamatot, aminek a végére kiderül, hogy megkapják a menekült státuszt, vagy nem. Azt mondják sokan, hogy hát ez egy pull faktor lesz, mindenki ide akar majd áramlani Európába ennek a következtében. Szerintem így a menekülteknek a nagy része eleve nem indulna el, mert tudja, hogy nem kap menedéket Európában. Akik viszont elindulnak, azok biztonsággal tudnának ide jutni. Szerintem nem a kerítésépítés, a falépítés és a határok felhúzása a megoldás. Az emberek ettől függetlenül fogni jönnek jönnek, jönni fognak. A humanitárius vízumról decemberben lesz egy második szavazás. Remélem, hogy sikerrel járunk, és együtt meg tudjuk majd győzni a tagállamokat arról, hogy a letelepítésnek is egy komolyabb megoldása megszülessen. Elnök, igen, mindannyian láttuk, hogy eddig mi történt, de remélem, hogy tudunk majd előrelépést elérni. Egy gyors reakcióra visszaadom a szót Lukásznak. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik meghallgattak. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nincs itt egy osztrák képviselő sem, főleg miután Ausztriában a migrációs téma nagyon fontos az FPÖ vagy az ÖVP az elmúlt négy évben más sem tettek, mint erről a témáról beszéltek. És az itt lévő képviselők hozzászólását viszont szeretném megköszönni teljes mértékben megértem az álláspontukat. Amit szerettem volna még elmondani, az az, hogy nyáron lehetőségem volt arra, hogy beutazzam Ausztriát, és eh, az emberekkel beszéltem arról, ami tényleg foglalkoztatja őket. Bécs új hely, egy, eh, az FPÖ egy fellegvára, és eh, a város központból lekanyarodva egy munkás negyedbe tévedtem, és hogyha beszélünk az emberekkel ott néhány percig, akár a migráns témáról is itt látjuk, hogy nem olyan emberekről van szó, akik meg akarnák tagadni másoktól a méltó élethez való jogot, nagyon fontosnak tartom a következő kampány szempontjából is, hogy ne csak erre a témára koncentráljunk, hiszen azok az emberek, akik ellenzik a migrációs vagy menekültügyi politikát, tulajdonképpen a saját problémáikra várnak egy igazi megoldást, például hogy mi lesz a helyzet a gyerekeikkel, a nyugdíjakkal, az oktatással, a lakhatással. Ezek azok a témák, amelyek, amelyekkel a tagállamokban a politikusoknak inkább kellene foglalkozniuk, de itt is túl keveset hallok erről. Azt szeretném kérni önöktől is, hogy fokozottabban foglalkozzanak ezekkel a témákkal is. Bárcsak lenne időnk arra, hogy Rachel és Simon is tudjon reagálni, de csak elképzelni tudom, hogy az országokban, ahol nem származnak, milyen komoly ö, problémák vannak, és ugye ezek mennyire komoly politikai problémák ott is. Nem csak a mi szakbizottságunk, hanem az egész Európai Unió foglalkozik ezekkel a politikai kérdésekkel, és nagyon köszönöm, hogy konkrét aspektusére tudtak összpontosítani ezeknek a problémaköröknek, és ezt nagyon fókuszált módon szakértői, szakértelemmel tudták bemutatni a képviselőknek. Valaki már mondta, de talán érdemes elismételni, hogy bár nem vagyunk itt nagyon sokan, azok, akik itt vannak, azok felelősek ezekért a témákért, az ezen témákkal kapcsolatos jogszabályalkotásért, a Dublini reformért. Ez a szakbizottság folyamatosan ülésezik, online is elérhető az ülésünk. És nagyon fontosnak tartjuk azt a világos állásfoglalást, ami a három vendégünk szájából elhangzott rengeteg mindenről kell mostanában döntenünk, rengeteg különböző témán dolgozunk, azért sem volt itt most minden képviselő, de akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, azok itt voltak. Nagyon fontos, hogy folytassuk a párbeszédet a fiatalokkal. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönjük a látogatóknak is, akik a terem hátuljában ülnek, illetve köszönjük az online az ülést követő érdeklődőknek is a figyelmüket. A kollégák, köszönöm azoknak a képviselőknek, akik eljöttek és reagáltak a fiatalok ötleteire. Fejlesszük tovább ezt az ez együttműködést. Az jogszabályalkotás 30-40 a amivel ez a szakbizottság foglalkozik, érinti a három fiatal által érintett témákat valószínűleg a következő parlamenti ciklusban is nagyon jelentős fókusz lesz ezeken a témákon, folytatódni fog a jogalkotás a migráció kérdésével kapcsolatban. Személyesen is szeretnék köszönetet mondani mindhármuknak. Köszönöm, kollégák! It's a kind of really boring end to this when I have to go into another agenda item, but igen, most egy kicsit unalmasabb rész következik, egy következő napi rendi pontba fogunk belevágni. Köszönöm szépen a vendégeknek a részvételét. Okay, colleagues, we can go on to point four. Rendben, tisztelt kollégák, át folytathatjuk a négyes ponttal, egy kicsit késésben vagyunk. Um, so we go now to... Most tehát a jogok és értékek programjára térünk át. Bodil itt van, úgyhogy ez remek. Kezdünk egy eszmecserét a jogok és értékek programhoz készült módosítókról. Tudjuk, hogy ennek a programnak a célja a 2021 és 27 közti költségvetéssel kapcsolatos célokra vonatkozik, és mivel késésben vagyunk, meg is adnám rögtön a szót az előadónak, Bodil Valéronak. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni, tehát kérnék mindenkit, hogy vegye fel a fejhallgatóját. Először is köszönöm az árnyék előadóknak a kitűnő együttműködést a Libe Bizottságban. Remek volt az együttműködés, de köszönök, köszönetet tartozom a társelőadóknak is, hiszen a Kulturális és a Nőjogi Bizottság is részt vett a megszövegezésben. Bizonyos kérdésekben ugyanis ők rendelkeznek a kizárólagos hatáskörrel. Imko, Juri szintén bekapcsolódtak a munkába, tehát ezen hihetetlenül fontos program témájában sokan részt vettek. Eddig jó volt az együttműködés, ezt szeretném hangsúlyozni. Amikor megkaptuk ezt a programot, behatóan megvizsgáltuk, és akkor is elmondta már, hogy örvendetes az, hogy az Európai Bizottság szeretné folytatni a már létező programokat, ugyanakkor szélesebb körű együttműködést tervez, bevonva azon szervezeteket, amelyek az emberi jogokkal és hasonló témakörökkel foglalkoznak. Az Európai Parlament 2018 áprilisában ugyanezt kérte, ez tehát nagyon pozitív. Ugyanakkor azt is elmondtam, hogy ez noha jó, még nem elegendő. A költségvetést megfelelően növelni kellene, hogy lefedje a különböző területeket, ehelyett azonban a költségvetés csökkent. És az, az elvárás, hogy több területet lefedjünk, ez így egyáltalán nem teljesíthető. A már létező programok is alulfinanszírozottak. Ez volt tehát a háttér. Most pedig nagyon sok módosító érkezett. Sok módosító hasonló szemszögből készült, mint ahogyan azt én is most megvilágítottam. Egyet értünk a legtöbb kérdésben. Az árnyék előadókkal már tartottunk egy egyeztetést, egy tanácskozást, több kompromisszumos indítványt meg is vitattunk, és nagy volt az egyetértés. A legbonyolultabb kérdések a következő árnyékjelentéstevői ülésen lesznek majd a napirenden, én azonban meg vagyok győződve arról, hogy ott is találunk majd megoldást ezekre a problémákra. Ami számomra különösen fontos az az, hogy a létező programok költségvetését ne csökkentsük, ezen programok ugyanis fontos, hogy folytatódjanak, éppen ezért növelni kell a forrásokat. Ez szükséges ahhoz, hogy folytathassuk őket. Több mint egy milliárd eurós növelést javaltunk. A parlament egyetért abban, hogy az egész programot jelentős mértékben növelni kell, növelni kell a finanszírozást, a hatályt is ki kell terjeszteni, ahogyan azt áprilisban már elmondtuk, méghozzá úgy, hogy ez egy új pillér legyen. A demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok támogatása, valamint a helyi és nemzeti szintű projektek ösztönzése, mint például a független igazságszolgáltatás, nyílt hatóságok, átláthatóság, integritás, a korrupció elleni küzdelem, az alapjogok erősítése, stb. Ezen kérdések tartoznának az új pillérhez. És ami egy szintén fontos javaslat, az az, hogy egyszerűsíteni kell a szervezetek, akár a kisebb szervezetek számára is a források igénylését a programokon keresztül. Tehát egyszerűsíteni kell az eljárásokat, csökkenteni kell a bürokratikus terheket, és ezáltal a civil társadalom remélhetőleg jobban részt vehet, és nagyobb beleszólási jogot kap akár az értékelésben is. Ez volna az a három kérdés, amelyet én kiemeltem, és ahogyan már említettem, sokan egyetértenek ezzel a kérdéssel. December 10-én remélhetőleg a szakbizottságban szavazhatunk, és januárban a háromoldalú egyeztetést is elkezdhetjük remélhetőleg, és akkor ha minden igaz, akkor a ciklus vége előtt elfogadhatjuk ezt a jelentést. Hamarosan megtartjuk a következő árnyékelődői ülést. Említettem, hogy vannak még tisztázatlan kérdések, de biztos vagyok abban, hogy találunk megoldást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elég sok munkát jelent ez az anyag, több az árnyék jelentéstevő, illetve társult előadók is részt vettek a kidolgozásban. Mihály Bóni a néppártól az első, akinek megadom a szót. Köszönöm szépen. Többször megvitattuk ezt a dossziét. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb megoldás, amelyet az Európai Parlament javasol a következő több éves pénzügyi keret kapcsán. Amikor a pénzről, illetve a költségvetésről beszélünk, mindannyian tudjuk, hogy az Európai Parlament jóváhagyta az új költségvetést. Véleményem szerint ez az új költségvetés a közös erőfeszítéseink gyümölcse. Az összes képviselőcsoport részt vett ebben. Háromszor annyi e, pénzt e, javasoltunk, mint az Európai Bizottság, és ami a legfontosabb, az az, hogy pozitív értelemben el kell különítenünk, a, hangsúlyoznunk kell az értékek fontosságát. Jelentős a konvergencia is a frakciók között, ami például a jogok és értékek programjának a tartalmát illeti. Köszönöm szépen az előadónak, hogy kidolgozott egy nagyon robusztus jelentést, amely egy jó kiinduló pontot jelent a tárgyalásokhoz. Az árnyék előadók már elkezdték ezt a munkát, és megállapodtunk abban, hogy a civil társadalmat támogatnunk kell, amely előmozdítja az értékekkel kapcsolatos második cikket, az uniós értékek pedig egy új pillért jelentenének a civil társadalmi csoportokra, helyi, nemzeti és határokon átnyúló szinten különös hangsúlyt kell helyeznünk, főleg ami a helyi szintet illeti, itt a városokra és a régiókra gondolunk. A módosítók között van több civil szervezetre nézve kedvező módosító is, amelyek csökkentett bürokráciát jelentenek, és ez nagyon hasznos lenne. Leírjuk a problémának különböző vetületeit, például ami a különböző szervezetek működési modelljét illeti, hogyan lehetne támogatni a helyi szervezeteket, Némileg eltérnek az álláspontok a nyelvezetben. Én úgy gondolom, hogy a jogok és értékek programjára egy pozitív projektként kellene gondolnunk, amely megerősíti a jogainkat. Szerintem ez nem egy adott tagállam ellen irányul, ez nem egy olyan intézkedés, ami által bárkit szankcionálhatnánk. Én ellenzem azt, hogy konkrét hivatkozásokat illeszünk ide, amikor a jogállamiság általános hatékonyságáról beszélünk, illetve a jogállamisága kapcsolatos feltételrendszerről. Megértem az elveket, az érveket, ezeket megvitattuk, de gyakorlati szempontból én szeretném, hogy az Európai Parlament elfogadja ezt a megoldást, jóvá hagyja, remélhetőleg az Európai Bizottság is jóvá hagyja, és azt szeretném, hogy a tanács is jóvá hagyja. Ez nagyon fontos. Nem csak egy olyan megoldásra van szükségünk, amely a szavak szintjén működik majd, hanem ez um, egy realisztikus kontextusban is kell, hogy működjön, és ehhez szükség van a tagállamok támogatására is. Éppen ezért uh, meg kellene fontolnunk, hogy bizonyos uh, megoldások, amelyek a jogállamiságra vonatkoznak, ezek vajon itt uh, most a feltételekhez gondolok, a különböző projektek finanszírozására, kell -e, hogy szerepeljenek ebben a projektben. Másfelől ugyanis nem tudjuk, hogy a feltételekkel kapcsolatos megoldások végeredményben milyenek lesznek. Eddig a kompromisszumokkal kapcsolatos tárgyalások hasznosak voltak, és ahogyan Bódil is elmondta, remélem én is, hogy találunk egy közös nevezőt annak érdekében, hogy december 10-én szavazhassunk erről a jó megoldásról. Köszönöm, Mihály. Cecil Kiege az SND részéről. Grazie. Uh, Köszönöm szépen, Claude. Már volt módom az előző hozzá Először bizottsági ülésen arra, hogy kiemeljem a lényeget. Szeretném megköszönni az előadó asszonynak nem csak a jelentős módosítói munkáját, amit most ugye itt láthatunk a jelentéstervezetben, hanem azt is köszönöm, hogy a mi általunk benyújtott módosítókkal szemben nyitott volt. És így technikai szempontból gyorsan haladnak a módosítások, ennek örülök, és annak is örülök, hogy minden frakció azon igyekszik, hogy kompromisszumra jussunk és ami pedig részletesebben a módosítókat illeti. A szocialista frakció nevében benyújtottunk több módosítót, és megköszönöm az előadónak, hogy bevette az intolerancia minden formája elleni küzdelmet, mindegy, hogy ez offline vagy online megjelenő intolerancia. Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nagyon fontos, hogy a program vegye figyelembe az állampolgársági értékeket, az egyenlőség értékeit. És persze nem feledkezhetünk meg a jogállamiságról és a demokráciáról sem, amelyek nagyon fontos elemek, így erősítik a bizalmat az Európai Uniós állampolgárokban. Ami a finanszírozást illeti, én is támogatom, hogy emelkedjen ez. Mert nagyon sok a kihívás. A civil társadalmi szervezetek, amelyek az gyűlölettel, a rasszizmussal, a gyűlölet iránti úszítás ellen lépnek fel, szükséges, hogy támogatást kapjanak szerte Európában. Megköszönöm tehát még egyszer az előadóasszonynak, hogy nagyon keményen tisztelben tartotta a márciusi célkitűzéseinket, és remélhetőleg a technikai módosítások után sikerül lezárnunk ezt még a mostani parlamenti ciklus vége előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm, Cecil! És Jurek úr az ICR-tól. E Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. A korábbi viták során, amikor erről a projektről beszéltünk, Mihály Boni anyagáról már akkor kifejtettük kételjeinket azon mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyeket nem objektív módon hajtanának végre. Szeretnénk az előíteleteket elkerülni, és ezért módosítókat akartunk benyújtani, olyan módosítókat, amelyek garanciát nyújtanának arra, hogy az Európai Parlament ki tudja fejteni a kívánságait, elvárásait. Egy ilyen egyoldalú eljárás biztosítani kellene. Főleg ami a szerződés 17. cikkét illeti, itt egy állandó párbeszéd folyik a hatóságok között, a közösségi és vallási szervezetekkel is. Ami a családi szervezeteket, a családi jogvédő szervezeteket illeti, Tudjuk, hogy milyen Európában a demográfiai válság, és ez összefügg a család válságával is. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió beavatkozása megerősíteni azt, hogy az Európai Unió mit vár el az alapvető jogok szintjén, hogyan lehetne értékelni ezeket a projekteket, a módosítóinkat figyelembe vehetnék a kompromisszumok kidolgozása során, és amikor a végső kompromisszumokról szavazunk, ezekről most nem, ezeket nem részletezném, de ez a fő irány, amelybe a mi módosítóink mutatnak. Ennek alapján tudnánk garantálni azt, hogy nagyobb bizalommal viszonyulunk majd a módosítókhoz. Köszönöm, az Alde részéről Szofi következik. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden mi határozottan támogatjuk az előadó álláspontját, és köszönjük a konstruktív megközelítését, csak néhány apróságot emelnék ki. Az egyik javaslat, amelyet előterjesztettünk, és amelyet szeretnénk beemelni az anyagba, az az 5 százalékos víztartalék olyan esetekre, amikor egyértelműen megsérülnek az alapvető jogok, illetve a jogállamiság egy tagállam kormánya részéről. Egy ilyen esetben valamilyen ellensúlyt kell biztosítani, és erre lenne egy költségvetési sor, amely az ilyen vészhelyzetekre aktiválódhatna. Ha például egy vészhelyzet áll elő az alapvető jogok vagy a jogállamiság szempontjából, és arra reagálva, amit Bóni úr az imént mondott, nem hiszem, hogy ez az eszköz bármikor is egy adott tagállam ellen irányulna. Ez arra szolgál, hogy támogassa az állampolgárokat, még azon tagállamokban is, amelyekben a kormány a saját állampolgárainak a jogát nem tartja tiszteletben, és elnehezi, megnehezíti a civil társadalom helyzetét és a jogok érvényesítését. Úgy gondolom tisztáz, tisztáznunk kell, hogy a feltételek alatt mire gondolunk. Mihály Boni most nyilatkozott a feltételekről, de az azt hiszem, hogy nem ehhez az eszközhöz kapcsolódik, hanem a költségvetéshez, ami egy más koncepció, amely kapcsolatban vegyesek az érzelmeim, de ez azt hiszem más lapra tartozik. Összességében véve nagyon pozitív, hogy az Európai Uniónak volt éveken keresztül egy költségvetési eszköze a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság előmozdítása céljából az unión kívül. Most végre elismerjük azt, hogy egy ilyen eszközre szükségünk van az Európai Unión belül is. Ugyanis a demokrácia, jogállamiság és az alapvető jogok nem képesek arra, hogy megvédjék magukat, ezt nekünk kell megtennünk, és jónak tartom, hogy most e célból eszközöket bocsátunk rendelkezésre. Köszönöm szépen, van-e még valaki, még mielőtt visszadnám a szót Bodilnak, Mihály, egy szót szeretnék csak mondani, Szofi, egyetértek azzal, hogy a civil társadalmi szervezeteket támogatnunk kell, hogy a demokráciát, az értékeket, a jogállamiságot, a demokratikus párbeszédet fenntartsák, és nyitottak legyenek. Ugyanakkor beszélnünk kell bizonyos gyakorlati lehetőségekről is, és magáról a keretről, de úgy hiszem, hogy a találkozók során tisztázni tudjuk majd ezeket a vita során. Nagyon sok a munka ezzel a kap- dossziéval kapcsolatban. Bodil szeretnéne visszatérni. Hát december 10 a cél dátum, de esetleg a következtetéseket meghallgatnánk. Igen, elmondtam, hogy vannak még olyan pontok, amelyekben nincs egyetértés, és ezen dolgozunk, hogy közös megoldásokat találjunk olyan megoldásokat, amelyekre a parlament is rábólinthat. Lehet, hogy vannak kérdések, amelyeket eltérően értelmezünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy lehetséges egy közös nevező. Én sem gondolom azt, hogy egy adott ország ellen irányulna ez a javaslat. Lehet, hogy egy tagállam úgy gondolja, hogy ellene irányul, de itt a szerződés érdekében dolgozunk azért, hogy az összes tagállam betartsa a közös szerződésben foglaltakat, hiszen az összes tagállam aláírta ezt a szerződést, ezért fel kell, hogy sorakozzon mögötte. Ha egy ország a szerződés második cikkét vagy egyéb cikkeit nem tartja tiszteletben, akkor van egy modell, amely alapján ismét jó útra lehet téríteni ezt a tagállamot, de itt nem egy konkrét állam ellen irányul a javaslat. Okay, thank you very much, Bodil, and good luck. Köszönöm szépen, Bodil, és sok szerencsét, jó munkát mindenkinek, az árnyék előadóknak is, akik Bodillal dolgoznak ezen a dosszién. Kollégák, akkor az 5-ös és a 6-os pontot együtt tárgyalhatjuk. Először is az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végzett fellépésekkel kapcsolatos megállapodás megkötése is ugyanez Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal. Szintén Bodé Valerónak adom vissza a szót, hiszen ő az illetékes előadója mind a két témának. Igen, elnök úr, feltételezem, hogy mind a kettőről együtt tárgyalunk, ugye? Igen, mondja az elnök úr, mind a két megállapodás szerepel a napi rendünkön, tehát ezeket ö, együtt tárgyalhatnánk. Jó, ha az előadó elfogadja, a parlament csak a hozzájárulását adja ezekhez. Igen, köszönöm szépen, svérül fogok megint beszélni. A zöldek eléggé ellenzik azt, hogy a mi határőreink harmadik országban léphessenek fel, de hát ebben az esetben nagyon fontos, hogy világosan meg legyen határozva, hogy ez operatíven hogyan történik. Mindenképpen a demokratikus ellenőrzést kell biztosítani, és be kell, jelentést kell, hogy szülessen a műveletekről. Ez a két dosszié most, amelyekkel foglalkozunk, tulajdonképpen egymás után következő megállapodások sorában az első kettő, lesz még tehát több ilyen, igyekszünk az alapjogok védelméről gondoskodni, az emberi jogokról, a migránsok jogainak védelméről, a kiskorúak jogainak védelméről gondoskodni, és így tovább. És lesz egy mechanizmus is, amely a bizonyításra vonatkozik, illetve az adminisztratív felelősség meghatározására polgári és büntető jogi területen. Minden, a tanástól kérjük, hogy minden dokumentumot hozza nyilvánosságra, amelyhez, amelyre a parlamentnek szüksége van ahhoz, hogy a beleegyezését meg tudja adni a mostani megalapodásokról és a elkövetkezendő, meg, meg, elkövetkezendő megalapodásokról is. 28-a a határidő arra, hogy egy igen vagy egy nem válaszol éljen a parlament. Január 10-én szavazhatunk, és remélem, hogy mind a két dossziéről meg fogjuk tudni majd ezt ejteni. Az Albán, illetve a Macedon dossziéról is azt hiszem, hogy nem kaptunk még meg minden dokumentumot az utóbbi esetben, tehát valószínűleg ugyanazt a modellt fogja követni. Tehát egyelőre minden rendben van, és reméljük, hogy tudunk majd szavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. Okay, thanks, Bodo. So... Igen, köszönöm szépen, Bodi. Akkor mondom még egyszer, a módosítások benyújtásának határideje 2018. november 28, de ugye ne legyenek módosítások, mert akkor nem tudjuk tartani a határidőt. Natali az egyetlen árnyék előadó, aki jelen van a teremben, úgyhogy megadom neki a szót. Igen, Claude, csak nagyon gyorsan egy dolgot a két tanácsi határozatról, tehát ugye, hogy jóvá hagyjuk a, jóvá hagyjuk a két megállapodást, az egyik az Albán köztársaság, a másik pedig Macedónia és az EU között. Én is támogatom Bodilt. Fontosak ezek a megállapodások, harmadik országokról van szó, és ahogy Bodil is hangsúlyozza, én is hangsúlyozom, hogy minden legyen nagyon világos és nagyon precízen megfogalmazott. Megköszönöm Bodil munkáját, amit eddig elvégzett, és ezt az állásfoglalást is. A két megállapodással kapcsolatban egy valamivel kiegészíteném az elhangzottakat, amelyet ő nem mondott el, de hát ő is tudja ezt természetesen, hogy a megállapodások tartsák tiszteletben az alapjogokat, konkrétan úgy, hogy legyen panasztételi mechanizmus, mint ahogy is arra már van példa korábbi döntések esetében. Tehát legyen ugyanez a helyzet itt is és mint a Frontex felülvizsgálat előadója, ugye ez holnap lesz a napi renden, én vagyok tehát az előadó, így mondom, ebben a minőségemben mondom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos ez a két megállapodás, és hogy mennyire fontos, hogy nagyon világosan és pontosan fogalmazzunk, mert ez teszi lehetővé, hogy a megállapodásokat később jól lehessen végrehajtani, jól lehessen alkalmazni. Tehát elengedhetetlenül fontos az, hogy most odafigyeljünk, különösen ebben a helyzetben, amiben Európa van, hiszen itt a külső határok és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok érintettek. Köszönöm. Okay, Natalie, thanks for... Köszönöm, Natalie, köszönöm a hozzászólásodat. Valóban fontos volt ez az észrevétel, ez egy eljárás jogi észrevétel, de nagyon fontos. Bodil, akkor minden rendben van? Jó. Senki nem nyújt módosítókat be, tehát. És remélhetőleg november 28 után akkor tovább tudunk haladni. Van-e még valami, amivel Bodil foglalkozik, mert akkor még megadhatom neki a szót esetleg egy másik dosszié, csak viccelek, köszönöm. Akkor a következő dosszién az árnyék előadók között szerepel Bodil, úgyhogy nem kell aggódni. Tehát a hetes pont következik, az uniós sürgősségi útiokmány és a módosítások megvitatásának jött el az ideje, 15 ilyen módosításunk van. Itt van Kinga, már majdnem azt gondoltam, hogy még nincs. Tehát Gákinga az előadónk, és meg is adom neki a szót. Ja, tessék, 15 módosítóról nyilatkozzon. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a árnyék előadóknak a konstruktív munkáért. Az árnyék előadói találkozón sikerült mindent tisztázni. A javaslatot már egyszer bemutattam, de azért hadd emeljek ki egy-két dolgol. A bizottság javaslata a formalitásokat egyszerűsíti az EU-s állampolgárok számára. Olyan országokban, ahol nincsen sem nagykövetség, sem konzulátus, EU-s nagykövetség vagy konzulátus, és ha az állampolgárok elvesztették az okmányukat, vagy, ezt meg, vagy megsemmisült az okmányuk, akkor sürgősségi úti okmányt tudnak így kapni, hogy ezzel haza utazzanak nem új jogi eszközről van szó, mert ezt már 96-ban bevezették, de persze sok minden változott azóta. Ezek a dokumentumok a jelenlegi formájukban nem vesznek, már nem követik a változásokat a biztonsági területen, és nem nyújtanak a csalás és a hamisítás ellen megfelelő védelmet. Ezért nem is ad ki sok tagállam ilyenfajta okmány. Tehát ezért volt szükség arra, hogy újra foglalkozzunk ezzel. Tehát a 96-os határozat egyébként a konzuli védelemről szóró irányelvvel, amelyet 2015-ben fogadtunk el, nem volt már összhangban, tehát mindenképpen lépni kell. A parlament már a 2017-es állásfoglalásában kérte, hogy a bizottság nyújtson be javaslatot egy új, biztonságosabb formátumra, hogy lehessenek ilyen sürgősségi okmányok, és most ezt megtette a bizottság. Szerintem a javaslat valóban segít, tehát most már a biztonsági jellemzői ennek az okmánynak megvannak, tehát csökkent a csalás és hamisítás köt, öm, lehetősége November 5-e volt a módosítók benyújtásának határideje, és én már a jelentés bemutatásakor is jeleztem, illetve Kinicsi asszony, Döpré úr, mint árnyékeladók egyetértettek velem abban, hogy nem készítünk, nem nyújtunk be további módosítókat, hanem ezt a javaslatot támogatjuk, hogy gyorsabban tudjunk eljárni, és így ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy zökerőmentesen elfogadják ezt, mert szerintem minden európai állampolgárnak érdekében áll az, hogy segítséget kapjon más tagállamok követségétől, konzulátusától vészhelyzetben. Végül aztán 15 módosító született, és az eredeti megállapodásunknak megfelelően az árnyék előadókkal én nem fogok kompromisszumos módosítókat készíteni, hanem szavazásra bocsátjuk a benyújtott módosítókat. Nem tudom, hogy ezekkel kapcsolatban hogyan járjunk el, majd beszélek az árnyék előadókkal. De az a fontos, hogy a lehető leggyorsabban haladjunk, mert ez a tökéletes példája annak, hogy az EU hogyan lehetne az állampolgáraihoz közelebb. És még egyszer megköszönöm az árnyék előadók munkáját. Um, Köszönöm szépen, Kinga. Decemberben szavazunk. És ez az egyik olyan jó dolog egyik, ami ugye nagyon fontos, és amit elfogadhatunk. Nem tudom pontosan, mit tartalmaz ez a 15 módosító. Nem szeretnénk a kollégákat arra ösztönözni, hogy még többet benyújtsanak, inkább azt szeretnénk, hogy előre tudjunk haladni. Nincs a szavazásra konkrét dátumom, de az biztos, hogy a következő hónapban fogunk szavazni a szakbizottságban, jó? Úgyhogy akkor ezt le is zárhatjuk. Mielőtt még ezt megtennénk, akkor körülnézek gyorsan. Tényleg a sürgősségi okmányokkal kapcsolatban akartál beszélni, Katarina? Tessék, akkor parancsolj. Igen, köszönöm szépen, Claude. Pontosan ebben a témában szerettem volna szólni. Szeretném megköszönni Gál Kingának és az árnyék előadóknak a közös munkát, hogy eljussunk a lehető legrövidebb idő alatt a jóváhagyásig. A jogalapfelvizsgálata megtörtént ugye a sürgősségi úti esetében, ahogy ezt Gálkinga is említette, és gyakorlatilag, ahogy ő elmondta, úgy döntöttünk árnyék előadók között, hogy ne legyenek módosítók azért, hogy gyorsabban tudjon menni az egész eljárás, és ettől függetlenül mégis akadtak kollégák, ugye, akik úgy döntöttek, hogy ők benyújtanak módosítókat, egyetértek el Kinga álláspontjával, tehát persze fogunk ezekről beszélni, nyilván, és valószínűleg arra kerül sor, hogy szavazunk majd ezekről. Vannak ezek között olyanok, amelyeket fontosnak tartok, a szocialista frakció esetében például, mert megerősítik a személyes adatok védelmét, az alapvető jogok védelmét, és vannak olyanok is, amelyek a sürgőségi úti okmány megsemmisítését írják elő, szintén a jogok védelme érdekében, illetve a biztonság növelése érdekében, és például a rendkívüli esetekben az ilyen okmány érvényességének a meghosszabbításáról szóló módosító is elfogadható. Vannak olyan területek, ahol ugye komolyabb nehézségekbe ütközhetnek az állampolgárok tehát érdemes esetleg ezen még elgondolkodni. Az eszmecserék során majd ezt megtesszük a jövő héten, de én biztos vagyok abban, hogy az eddigi munka módszer, az eddigi szellemiség, amit alkalmaztunk, az könnyíti, könnyíteni fogja egy ilyen fontos dosszié esetében azt, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, a leggyorsabb megoldást, hogy tényleg jóvá lehessen ezt hagyni, mert ez nagyon hasznos tényleg az állampolgároknak, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek. Úgyhogy még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy abszolút konstruktívan fogunk együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Katarina. Mondanom kellett volna, hogy te vagy az SZND árnyék előadója, és nagyon kemény munkát végezte ezzel kapcsolatban, és köszönöm szépen Kingának is. Szeretne még valamit mondani? Akkor köszönöm szépen, kollégák! Az úti okmányok témájáról, akkor tovább lépünk a nyolcadik napi rendi pontunkra, robbanóanyag, prekurzorok forgalmazása és felhasználása témájára, amin Kinszúr fogja bemutatni a benyújtott módosítókat. 95 módosító érkezett. Andrej, megtenni, de hogy bemutatod a módosítókat. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák! Nagy öröm számomra, hogy ma megvitathatjuk a jelentéshez érkezett módosítókat. November 5-e volt a módosítók benyújtásának a határideje, 72 módosítót kaptunk, köszönöm a kollégáknak a munkát. A módosítók megvizsgálása után megállapítottam, hogy a legtöbbjük egy irányba hat a szabályozói hatással kapcsolatban, illetve a Libes szakbizottság legutóbbi ülésén hangoztatott október 18-i véleményüket fejtették ki. A jogi szolgálat megvizsgálta őket, és most éppen a fordítóknál vannak a módosítók, remélem november 23-áig minden a nyelvi fordítás elkészül. A gazdákat érintik a, moz, a módosítók egy része, mint potenciális felhasználókat. Grisbek asszonynak mondanék köszönetet, hogy ezt a kiegészítést javasolta, hiszen így a jogalkotás definíciója világosabbá fog válni. Megfelelően mindez a tanács álláspontjának is, és Griszbek asszony hozzájárulása a gyanús tranzakciók definíciójához szintén rendkívül hasznos volt. Mindazonáltal én ragaszkodnék a 24 órás bejelentési határidőhöz a gyanús tranzakciók esetében, hogyha azt akarjuk, hogy valóban legyen hatása ennek a jogszabálynak, akkor ideális esetben 24, de legalább 48 óra kellene, hogy legyen a bejelentés határideje. Ahogy tudjuk, az idő nagyon értékes ilyen körülmények között, eh, hiszen egy szakértő pillanatok alatt össze tud rakni egy bombát a megfelelő alapanyagokból. Az összes gazdasági szereplőnek és az online piacoknak is, akik eh, közvetítőként szerepelnek, nagyon fontos, hogy ezek a kötelezettségek kötelezőek legyenek, tehát ne legyen az online piacok kereskedelme lehetőség arra, hogy az árnyék gazdaságba csúszon át a prekurzorok forgalmazása. Volt még egy kérdés? amit érdemes lenne átbeszélni, ez a 15. cikkre vonatkozik, konkrétan arra, hogy az Európai Bizottság delegált jogi aktusokat fogadhat el, amivel az egyes mellékletbe új anyagokat vesz fel. Hogyha nem adjuk meg a bizottságnak ezt a lehetőséget, akkor azzal a status quo-hoz térünk vissza, már pedig ennek az új rendeletnek pont az lenne a célja, hogy gyorsuljon a reakcióképességünk, és gyorsabban tudjunk alkalmazkodni az új helyzethez, mint 2013-ban. Az Európai Parlamentnek a ledegált jogi aktusok felett felügyeleti joga van. A biztonság kérdése számunkra is fontos, úgyhogy ha az bizottság erre a korlátozó listára új anyagokat akar felvenni az új tudományos eredmények nyomán, arról mi is szeretnénk tudni, és mi is szeretnénk ezt jóvá hagyni, hiszen szerintünk ezzel a biztonságunk javulni fog. A legtöbb módosító ugyanabba az irányba hat, ez egyébként megkönnyíti az életünket, és még egy fontos kiegészítő pont, King biztos úrral találkoztam ezzel a jelentéssel kapcsolatban az október 2-es plenáris héten Strasbourgban, és ott a biztos úr hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a sötét web, az úgynevezett sötét web kérdését is kezelni, ahol illegális kereskedelme valósul meg a robbanóanyagoknak és a prekurzoroknak. Ez a jogszabály nagyon fontos biztonsági eszköz kell, hogy legyen, ami erre a területre is kitér. Támogatja a munkánkat, a menetrendünket is elfogadja, mindazonáltal a parlament jellegi ciklusa előtt, ha el akarjuk fogadni, akkor ki kell használni az időnket. Ezért azt javaslom, hogy legyen egy technikai ülés jövő héten, ahol a fő kompromisszumokban megállapodunk, és előkészítjük a szöveget a december 10-i Bizottsági szavazásra. A plenárison januáron, januárban szavazunk, a tanács pedig a koreper mandátuma december 12-ére várható. Köszönöm kollégák, köszönöm szépen elnök úr a szót. Most visszaadom a lehetőséget önnek, illetve a kollégáknak, hogy reagáljanak. Elnök, köszönöm szépen, Andrész. Kinga, szeretnél felszólalni a néppárt részéről? Néppárti árnyék eladó vagy ugyanis parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Zdehovszki asszony kért meg, hogy az ő gondolatait osszál meg ezzel jelentéssel kapcsolatban, mert sajnos nem tud ma jelen lenni. Rendkívül üdvözlendő ez a javaslat, hiszen a robbanóanyagokat és ezek prekurzorait egy sor különböző területen használják, a terroristák viszont újabb és újabb technikákat alkalmaznak, és ezért nagyon fontos napra készíteni a jogszabályainkat. Javítani kell az ellenőrzéseket az értékesítés esetében, illetve minden um, gyanús vásárlás esetében az a hatóságok figyelmének a felhívására és az ő közbelépésükre van szükség. Zahovszki úr nem szeretne új adminisztratív terheket bevezetni mindazonáltal. Üdvözli ezt a javaslatot, és reméljük, hogy széles konszenzussal tudjuk majd elfogadni ezt a javaslatot, ami a lehetséges biztonsági kockázatokat csökkenti. Natali, mint ad az ALDE részéről, kívánsz hozzászólni? Parancsolj! Igen, köszönöm szépen, Claude. Valóban pár szót szeretnék szólni a módosítókkal kapcsolatban. Ez nagyon technikai dosszié, de hogy a kollégák az imént említették, lehetséges, hogy a technikai jellegű, de nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemben konkrétan a a házi készítésű bombákkal elkövetett támadások előkészítésének a megakadályozására. A kollégák két dolgot irányoznak elő, és a definíciókat is szeretnénk pontosítani, valamint az információcserét megerősíteni az érdekelt felek között, a szakemberek, a gyártók és a hatóságok között akikre hatással lesz a jogszabály. Nagyon fontos, hogy az érdekelt felek ismerjék majd a jogszabályt, hogy könnyen végre tudják hajtani. A pontosító módosítókkal kapcsolatban jelentéstevőnk is emlékeztetett arra, hogy pontosítjuk azt, hogy mi le minősül gyanús tranzakciónak. Ez jogos, hiszen így megkönnyül, meg könnyebbé válik a végrehajtás, a másik csoport pedig például kitér a gazdákra, azt hiszem, hogy a gazdákkal kapcsolatos szövegrést is nagyon fontos pontosítani a szavazás előtt, ami pedig a kereskedelmet illeti. A módosítókban megpróbáltam a rendszeres eszmecserét, a rendszeres információcserét előírni a gazdasági szereplők a hatóságok, illetve a nyomozó hatóságok között, valamint az érintett szakmák képviselői között, hogy jobban megértsük egymást, és így jobban végre tudjuk hajtani majd a rendeletet. A nemzeti kapcsolattartó pont kérdésével kapcsolatban, amire Aminkész úr nem utalt, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez egy tájékoztató platform legyen a gazdasági szereplők számára, amivel ahonnan minden változásról tudnak tájékozódni. Illetve lesznek más nagyon fontos elemek, amik az irányelvek, iránymutatásokba fognak bekerülni. Nagyon fontos, hogy jobban felismerjük és gyorsabban jelezzük a gyanús tranzakciókat, aztán a tárolással kapcsolatos fontos szabályokra van szükség, illetve arra, hogy teljes biztonságban lehessenek tárolhatók ezek a prekurzorok. Még egy pont, amit gyorsan meg szeretnék említeni a módosítók tartalmával kapcsolatban. Rendeletről beszélünk. Ez egy olyan jogi eszköz, ami azt jelenti, hogy a nemzeti jogszabályból azonnal átkerül az, amit mi elfogadunk, mintás jogalkotók, ezért nekünk, mintás jogalkotóknak kötelességünk, hogy megfelelően alkalmazható, korrekt és pontos szöveg szülessen. A 24 órás határidőt én törölném, és azt mondanám, hogy legyen helyette az a szöveg, hogy a lehető leghamarabb, lehető leggyorsabban. Értem a jelentéstevő álláspontját, de erről szerintem érdemes lenne még beszélni, mert nem az a lényeg, hogy nagyon szigorúak legyenek, legyünk a szövegben, hanem az, hogy megvalósítható legyen az, amit előírunk. És a káros robbanóanyag prekurzor kereskedelmet hatékonyan tudjuk korlátozni. A főelemekre tértem tehát ki, amiket a jelentéstevőnk javasolt, az információ gyűjtés azokról, akik rendszeresen vásárolnak prekurzorokat, aztán a mellékletek kérdése, és ahogy ő is említette, amikor King biztossal folytatott párbeszédéről számol be, a sötét web és az online kereskedelem is nagyon fontos, hogy bekerüljön ezen jogszabály hatája alá, hogy az itt ö, végrehajtott gyanús kereskedelmi tevékenységet is nyomon tudjuk követni, és meg tudjuk akadályozni. Nos, ennyit arról, hogy milyen módosítókat nyújtottunk be. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, aki rendkívül hatékonyan dolgozott. Remélem, hogy pozitív lesz a szavazások végeredménye decemberben és januárban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Visszatérünk akkor a jelentéstevőhöz. Nem, még Bodil Valéro szeretne hozzászólni elnézést a zöldek árnyék előadója, ő megadom a szót. Csak annyit szeretnék mondani, hogy pozitívan áll hozzá a frakcióm a bizottsági javaslathoz, meg kell erősíteni a vegyi anyagok kereskedelmének az ellenőrzését a terrorizmus megelőzése érdekében, illetve a szennyezés megelőzése érdekében is kettős, tehát a cél. Mi is nyújtottunk be módosítókat, amelyeknek a célja főleg az volt, hogy pontosítsuk azt, amit online kereskedelemnek nevezünk, pontosítsuk az online közvetítői szerep definícióját, illetve a fogyasztókról gyűjtött adatok kérdését, a vásárlókról gyűjtött adatok kérdését is pontosítsuk. Aztán az egyéves tárolást javasoltuk, az adatgyűjtés a tömeges adatgyűjtés, a személyes adatok gyűjtése, ez problematikus tud lenni szerintünk. Nem működött a tolmácsolás valamilyen nyelvre, szól közben az egyik képviselő. Work. I could, I was getting English works. I tried English and I didn't get it. Okay. Um, I, I was getting it. Az angol sem működött, mondja az egyik képviselő. Szeretné még egyszer hallani? Á, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan. Két szempontból is pozitívnak tartjuk ezt a javaslatot, mert a terrorizmus és a szennyezés ellen is küzdünk ezzel. Nekünk az egyéves adattárolási határidővel van problémánk. Hiszen rengeteg információról van szó. Köszönöm. Elnök, a Bodil, köszönöm szépen a segítőkészségedet, köszönöm. Most működik a tanácsolás remélhetőleg. Ennyi, akkor Andrész szeretnél következtetéseket levonni, nem? Nem csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az elnyékeladóknak eladóknak a közös munkát, és folytassuk ebben a szellemben, kollégák. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. December 10-én szavazunk erről a jelentésről. Tízes napi rendi pont következik. Az Európai Unió tagállamaiban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosságok esetén a költségvetés védelme. A Libe Társ Bizottság nagyon odafigyelünk kell a témára, Mm, látván, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a joga államiság szempontjából az Európai Unió bizonyos tagállamaiban. A jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy a módosítókkal kapcsolatos véleményét bemutassa. Terik szól ölni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Múlt szerdán érkeztek be az utolsó módosító indítványok. 144 módosító indítvány érkezett, úgyhogy természetesen még nem volt időnk arra, hogy kompromisszumokat dolgozzunk ki. Egy első áttekintést végeztünk a megkapott módosítókról, és összehívtunk egy árnyékelőadói ülést. Kollégáim az agályokat és az egyetértésüket majd ott ki tudják fejteni. Általánosságban azt kell elmondanom, hogy szerintem jó irányba haladunk, hogy egy nagyon jó végső szöveg keletkezzen. Egy példát szeretnék mondani, amit arról, amit majdnem mindenki jóvá hagyott, és egy ellentmondásos témát is szeretnék felvetni. Az ellentmondásos pont az a hatály kiterjesztése. Hogy ne csak az jogállamiság, hanem a demokrácia és az alapjogok érvényesülése is bekerüljön a hatály alá. Tudjuk, hogy ez jogi szempontból a lehetőségeink eh, nagyon ki, nagy kiterjesztését jelenteni, tehát ez már a határon táncolunk ezzel, de a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok végig is összefüggenek, úgyhogy szerintem e tekintetben lehetne a hatály szélesebb körül, de ugyanakkor a jogállamisággal foglalkoznánk a legkonzisztensebb módon. Tehát ez még egy ellentmondásos téma, még hátra van az, hogy megtaláljuk a közös álláspontot ezzel kapcsolatban. Remélhetőleg meg fog történni ez. És a másik pont, amivel kapcsolatban viszont majdnem mindenki egyetért, az az, hogy egy szakértői panelt kellene létrehozni. Van ugyanis egy olyan aggály, egy nagyon fontos aggály, amely szerint a végső kezdeményezettek, az európai költségvetés végső kedvezményezetjé nem szabad, hogy áldozatává váljanak a nem megfelelő gazdálkodásnak, a pénzek el sikkasztásának. Hiszen néha az emberek az áldozatai ezeknek a cselekményeknek. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük az állampolgárok érdekeit. De ahhoz, hogy döntést hozzunk, nagyon fontos lenne egy szakértői panel, egy semleges panel, persze ennek a felállításáról, az összetételéről majd még beszélnünk, hogy kik legyenek ennek a tagjai, de ha lenne egy szakértői panelünk, egy ilyen semleges panel, az nagyon hasznos lenne. Talán megakadályozná azt, hogy ideológiai vagy politikai hatások érvényesüljenek a nehéz döntések meghozatalakor. Ebben nagyon határozottan egyetértettünk, meglátjuk, hogy mi történik a jövőben, mert a kompromisszumokon még sokat kell dolgoznunk, és haladnunk kell. Azonban meggyőződésem, hogy az árnyék előadókkal, akik nagyszerű emberek, intelligensek és kedvesek, kiváló munkát fogunk tudni végezni, és hamar befejezzük a munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Terik Ábrász úr az árnyékokról és az árnyék előadókról beszélt, kedves szavakkal illetve őket. Ezek közül, kedves szép emberek közül ki szeretne hozzászólni? So Mr. Mr. Adamov. Adamov úr, a néppárt részéről ön az első. Köszönöm, kedves kollégák! Evil Radev úr nevében szólalok fel, aki a néppárt árnyék előadója. Sajnos késik a gépe, és ezért nem tudott eljönni erre az ülésre. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok az Európai Unióban védelmet kell, hogy érvezzenek, ezért a, létezik az Európai Uniós Szerződés 7-es cikke szerinti eljárás. A jelenlés jelentéstervezet és a módosító javaslatok olyan mechanizmust akarnak létrehozni, amelynek nincs jogi alapja az Európai Uniós szerződésekben. Ahelyett, hogy világos kapcsolatot hozna létre a jogsértések az el és az Európai Uniós alapok között, a legtöbb javaslat jogalap nélküli dolgokra vonatkozik. Szerintünk ez javaslat bírálandó, és kérem a kollégákat, hogy nagyon alaposan gondolják végig, hogy el akarnak-e fogadni egy olyan jelentést, amit majd illegálisnak fogunk minősíteni és visszadobunk, vagy pedig olyan határozatot fogadunk el, ami a végső kedvezményezettektől nem vesz el pénzt. Köszönöm szépen figyelmüket. Jurek úr, <clears throat> Köszönöm szépen. Én nem vagyok biztos abban, hogy ez a kellemes légkör vajon segíte nekünk, hiszen azért eltérőek a vélemények, de Terry Cabrász úr nagyon szimpatikus ember, úgyhogy biztos, hogy lehet javítani a helyzetem. Vannak eltérő nézetek, és nagyon sok a kétség is. Szeretném felhívni a figyelmüket az állásfoglalás címére, mert nagyon jól van megfogalmazva. Nem általános kétségekről beszélünk a jogállamiság működésével kapcsolatban a különböző tagállamokban, mert ez olyas valami, amit a számvevőszék állapít meg. Szerintem nem ez a probléma és egészen idáig senki sem javasolta azt, hogy azon vélemények, amelyek felmutatják az ilyen rendellenességeket, kihatással lennének a költségvetésre. Az én kérdésem az, hogyan állíthatjuk azt, hogyan mondhatjuk azt, hogy ilyen általános problémák a jogállamiság kapcsolatban vannak bizonyos tagállamokban? amikor az Európai Unió működéséről szóló szerződés második cikkek jelenti, hogy az Unió tagállamai demokratikus államok. Ezt ennek csak egy olyan eljárás alapján lehet ellentmondani, amelynek útja a hetes eljárás. Hogyha végigmentünk ezen az úton, akkor az aláíró felek, a szerződést aláíró felek kijelenthetik, hogy egy tagállam már nem felel meg annak, amit kimond a szerződés. Ellenkező esetben azonban kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a helyzetet. A kettes cikk azt mondja ki, hogy csak demokratikus országok lehetnek az Európai Unió tagállamai. Itt a közös javak tiszteletben tartására gondolunk. A tagállamok azok, amelyeknek meg kell győződniük erről. Ne feledjük, hogy három a három szerva a bizottság, a parlament és tíz tagállam, tehát a tagállamok egy harmada mondhatja ki, hogy jogsértés következett be, ha a tagállamok egy harmada azt állítja, hogy egy adott tagállamban megsértik a demokrácia alapelveit, ezen tíz tagállam mit tehet? Kezdeményezhet vámokat, bevezethet új szabályokat, vagy e, a határokat korlátozhatja, de itt azt hiszem egy nagyon veszélyes precedensről van szó. És még valami. Amikor a amikor a szellemi tulajdon tiszteletben tartásáról beszélek. Terikábra Ábrász ennek kapcsán azt mondta, hogy úgy kell eljárni, hogy a tagállamok ellen alkalmazott szankciók ne legyenek kihatással az állampolgárokra. Ez nagyon fontos, és ez ellentmond gyakran annak, amit hallunk itt ebben a teremben. Egy ország elleni támadás nem jelenti az állampolgárok elleni támadást, és nincs rájuk hatással. Meg kellene hallgatni tehát az állampolgárok véleményét ugyanis itt egy nagyon komoly problémával állunk szemben. Tehát meg kell néznünk, hogy mi alapján jelenthetjük ki azt, hogy megsérült a jogállamiság egy adott tagállamban. A hetes cikk alapján mondhatjuk azt, hogy egy tagállam megsértette a jogállamot, jogállamiságot, de eddig nem láttunk semmilyen ilyenfajta visszaélést. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy az előző hozzászólás hangsúlyozza, hogy miért is van szükségünk egy ilyen mechanizmusra. Először is Jurek úr és én nem titok, hogy nem értünk egyet ebben a kérdésben. Én nem gondolom azt, hogy a demokrácia csak a többség véleményének a joga, egy adott parlamentben például ez nem a demokrácia, ez csak a többség diktatúrája, mert pedig a kettő nem ugyanaz. Ez az egyik. A másik, ön úgy gondolja, hogy a kormány egyenlő az állampolgárokkal, az emberekkel, ugyanakkor az emberek több, mint maga egy kormány ha valaki biztosította egy kormány hatalmát, megtehet bármit, amit szeretne, ez az öndemokráciára alkotott véleménye. Én fontosnak tartom, hogy az Európai Unióban lassan mindenki kezdi megérti, hogy miért van szükségünk egy mechanizmusra, amely által biztosíthatjuk az Európai Unióban az alapvető jogokat és a demokrácia érvényesülését. Természetesen tudom, hogy ez szembe megy bizonyos kormányok szándékával, de ez engem nem érdekel. Vegyes érzéseim vannak az egész kondicionalitással kapcsolatos eszközre, eszköze kapcsolatban. Egyfelől úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű, pragmatikus eszköze annak, hogy megfegyelmezzük a tagállamokat, és rábírjuk őket arra, hogy ugyanazon szabványoknak feleljenek meg. Másfelől azonban a mai vita azt is hangsúlyozza, hogy melyek a kockázatok. Egyfelől folyamatosan összekeverjük a szankciókat és a feltételeket, a kettő pedig különböző. Ennek ellenére a feltételességről, a feltételrendszerről úgy beszélünk, mint a szankciókat értenénk ez alatt. Másodszorban egy ilyen feltételességi elv természetesen normálisnak tartom, hogy amely tagállam uniós forrásokban részesül, elvárjuk tőle, hogy megfeleljen az unió szabványainak, kezdve a kettes cikkel, ebben a tekintetben egyetértek a feltételességgel, de amennyiben ezt szankció útján vagy nyomásgyakorlás útján érjük el, akkor fennáll a kockázata annak, hogy ez igazságtalan lesz. Ugyanis a nettó befizetők, a nettó kedvezményezettek nem, ugyanúgy, nem ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a nettó hozzájárulók. Tudjuk, hogy vannak nettó befizetői a költségvetésnek, akik nem tartják tiszteletben az Európai Unió értékeit. Őket másképpen kezeljük, mint a nettó kedvezményezetteket. Egy további pont, csalódást okoz számomra az, hogy az Európai Bizottság azért tett, terjesztette be ezt a javaslatot, hogy a parlament által javasolt mechanizmust megkerülje. A múlt héten fogadtunk el egy állásfoglalást, emlékeztetve az Európai Bizottságot a parlament jogalkotási kezdeményezésére is. Az érdekes dolog az, hogy mindig, amikor a tanács azt mondja, hogy szeretnénk valami olyasmit, aminek igazából nincs jogi alapja sem, a szerződésekben a bizottság előáll egy javaslattal, akár egy hét leforgás alatt is, fityet hányva a szabályokra, az értékelésekre és egyéb szükséges kérdésekre, de amikor az állampolgárok által megválasztott parlament egy jogalkotási jelentést terjeszt el, a bizottság úgy tűnik azt gondolja, hogy akár ignorálhatja is azt. Tehát ahelyett, hogy egy tényleges mechanizmust terjesztenénk elő, amely az Európai Unió értékeit az állampolgárok kezébe helyez, helyezni, és az őket képviselő parlamentek kezébe, belépve az Európai Parlamentet is, a bizottság most előállt ezzel a javaslattal, amely gyakorlatilag a hatáskört, a hatalmat névtelen köztisztviselők kezébe helyezi, és akkor ők kipipálhatják hogy mi teljesül és mi nem, de ez ellentmond mindannak, amiben hiszünk. Tehát nagyon vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Örülök annak, hogy az előadó elfogadta, hogy kiterjeszte a hatályt a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogok körére, mert ezen, az, ezen értékeket fedi le a kettes cikk butaság lenne azt állítani, hogy ezeket elkülöníthetnénk egymástól. Ön azt javasolta, hogy egy szakértői panelt hozzunk létre. Számomra ez igazából arra halad, amerre az Európai Bizottság szeretne. Ők egy fajta technokrata, bürokratikus gyakorlatot szeretnének, ehelyett én azt javasolnám, hogyha elfogadjuk ezeket a feltételeket, akkor definiálnunk kellene, hogy ezek melyek de ezeket nem a bizottságnak kellene meghatároznia, hanem itt egy folyamatos, nyilvános folyamatra volna szükség, ahogyan ezt a csomagnál is láttuk, tehát azt javaslom, hogy a módosítók, amelyek a feltételek és a DRF csomag közti kapcsot hangsúlyozzák, ez a kompromisszumos javaslatban is maradjon benne. Köszönöm tehát. Rendben. Jurek úr szeretne reagálni? E, muszáj reagálnom. Ez egy olyan kérdés, amire muszáj reagálnom, mert nem feltételezek Szofiról rossz szándékot a nyilatkozatában, de egy pillanatban sem gondolom azt, hogy a kormányt azonosíthatjuk az állampolgárokkal. Csak azt gondolom, hogy a demokratikus társadalomban a kormány képviseli a számok alapján az állampolgárok többségét. És azt feltételezni, hogy senkit nem képvisel, ez nem demokratikus. Mert a pluralista társadalomban a legitim kormány mellett ott van a legitim ellenzék is, és meg kell hallgatnunk a többség, valamint a kisebbség érveit is. És nekem az az elgondolásom, hogy Sophie Intveld véleménye önellentmondásos. És nem szabadna feltételezni azt, hogy ha valaki a, a többség nevében tesz, akkor nem hibázhat a parlament többsége nem képviseli az Európai Unió álláspont, a hivatalos álláspontját, az Európai Unió állampolgárainak többségét és az Európai Parlament kormányának a többségét sem. All I'm saying, Mr. Jurek, is that... Én csak azt állítom, Jurek úr, hogy mindenek előtt egy kormány, amely többséggel rendelkezik a parlamentben, nem feltétlenül szerezte meg a szavazatok többségét is, és a többség birtokában még nem tehet az ember azt, amit szeretne. Én csak ezt állítottam, elnök. Akkor ezt zárjuk itt le. És Cecil Kienge egy kicsit későn csatlakozott, de az SND árnyék előadójaként megadom a szót, hogy az SND álláspontját is ismertesse. Köszönöm, Claude. Nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a véleménytervezetért, és azért, mert megpróbált a különböző frakciók között kompromisszumot kialakítani. Jog közösség, az Európai Unió, és a közös értékek tiszteletben tartását biztosítani kell az Európai Unió összes politikájában, beleértve az unió költségvetését is. Nagyra értékelem az előadó munkáját, mert arra törekedett, hogy a rendelet hatáját kibővítse, és a jogállamiságot az unió értékeivel helyettesíteni. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell tovább lépnünk, és frakcióm nevében benyújtottam módosítókat, amelyek pontosítják, hogy a jogállam az alapvető jogok és a demokrácia védelmével is összefügg. Ez a három érték az, amelyet egy háromszögként egymással összekapcsolódva kell tekintenünk, úgy, hogy egyik a másik nélkül nem létezhet. A jogalap szempontjából hallottuk a vita során, hogy van probléma, de remélhetőleg a jogi szolgálatunk tisztázza ezt a kérdést. Egy olyan mechanizmust kell létrehoznunk, amely védi a költségvetést, amennyiben sérülnek az unió alapját képező jogok. Technikai szinten is dolgozunk annak érdekében, hogy közelítsük egymáshoz az álláspontokat, és egy kompromisszumot dolgozzunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cecil. Terry Cabras úr, december 3-án lesz a szavazás. Szeretnél lezárásképpen még egy szót szólni? Igen, csak egy gondolat. Elnök úr is láthatja, hogy vannak ellentmondásos vitás dolgok, de minden bizonyal a lehető legjobb úton kezeljük majd ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Örülök neki, köszönöm a munkáját. Let's, uh, we have to move. Most egy kicsit fel kell gyorsítanunk, mert elég hosszú a napi rend. Térjünk át a 20-as pontra. A személyes adatok védelme az európai parlamenti választások kontextusában. A bizottság a Facebook Cambridge Analytica botrányt követően terjesztette elő ezt az anyagot, a Libe Bizottság pedig az 53-as szabály értelmében egy véleményt dolgoz ki, és most meg is adnám a szót az előadónak, Sophie Intfeldnek. Elnök úr, ez egy vélemény, nem egy nagy jelentés, de egy olyan témával foglalkozik, amely az elmúlt év során a figyelem középpontjába került a Facebook Cambridge Analytica botrányt követően, és ez a javaslat úgy tűnik, hogy tükrözi a bizottság arra vonatkozó vágyát, hogy szeretne valamit tenni, cselekedni szeretne. Gyakorlatilag egy olyan eszközt javasolnak, amely pénzügyi szankciókat vethet ki politikai pártokra vagy alapítványokra, amelyek szándékosan befolyásolják vagy megkísérlik befolyásolni az EP választásokat. Ez pont az, ami a problémát jelenti, mert választásokat vagy azok kimenetelét befolyásolni, vagy erre törekedni, az nem maga a kampány, amit mindannyian teszünk. Tehát a kérdés az, hogy pontosan milyen fajta fellépést céloznak meg, ez számomra nem egyértelmű. És egy olyan eljárást léptetnének életbe, amelynek keretében egy adatvédelmi hatóság kiad egy véleményt, amelyből kiderül, hogy egy jogsértés tehát az adatvédelmi szabály értelmében egy jogsértés politikai cselekvéshez, fellépéshez kötődik egy politikai párt vagy alapítvány által, és ennek fényében dolgozza ki az eljárást. Én kidolgoztam bizonyos módosítókat, amelyek szerintem jogi szempontból javítanak ezen az eljáráson, úgyhogy az megállja a helyét de a probléma lényegét ez szerintem nem oldja meg, mert nem vagyok igazából biztos abban, hogy az Európai Bizottság mit próbál itt megoldani. Ugyanis, hogyha egy párt az adatvédelmi szabályokat megsértette, akkor az az adatvédelmi szabályokat sértette meg, és a rendelet értelmében kap szankciókat. Amennyiben a politikai pártokra vonatkozó jogszabályokat sérti meg, akkor arra vonatkozóan is van egy eljárás, tehát igazából nem tudom, hogy pontosan milyen fajta fellépés az, amely a véleményük szerint még nincs lefedve a már létező jogszabályok által. Igazából ez számomra az igazi kérdőjel. Talán azért, mert nem készítettek hatástanulmányt, lehet, hogy megérné hogy megnézzük, egy listát állítsunk össze azon jelentésekről, amelyekhez érkezett hatástanulmány, mert úgy tűnik, hogy mi vagyunk az a bizottság, amelyhez egyetlen hatástanulmány sem érkezett, olyan jelentéseket kapunk csak, amelyeknél nem volt hatástanulmány, de jó volna tudni, hogy igazából tudjuk, miről is beszélünk, milyen problémát próbálunk ezen plusz jogalkotási anyaggal megoldani. Mert az Európai Bizottság azt nyilatkozta, hogy szükségtelen jogalkotást nem javasolna, tehát szeretném tudni, hogy ennek mi a hozzáadott értéke. De kidolgoztam bizonyos módosítókat, például az a kapcsolatban, hogy egyértelműbb szabályokra van szükség, mikor kellene elindítani ezt az eljárást, ha egy adatvédelmi hatóság részéről van egy döntés, de összességében véve még akkor is, ha a módosítóim egy kicsit könnyítenének az eljáráson, szeretnék választ kapni a lényegi kérdésre. Köszönöm. Sophie, this is... Köszönöm szépen, Sophie. Nagyon érdekes. Amit itt mondasz, az Alkotmányügyi Bizottsága felelős bizottság, és ott az előadó fogja azt megvizsgálni, hogy ki is állítja elő a politikai reklámokat. Senki nem vitatja azt, hogy az emberek döntését befolyásolni próbálják. Hát ez itt a politika, a kampányolás, ami a kérdés az az illegális tevékenység. Hadd fejezzem be, kérlek. A Cambridge Analytica ügye arról szól, hogy illegális tevékenységet folytattak, olyan tevékenységet, amelynek illegálisnak kellene lennie, de jelenleg még nem az, vagy van olyan joghatóság, amely szerint legális. Vannak az egy amerikai Egyesült Államokban olyan jogszabályok, amelyek az EU-ban nem vonatkoznak, lehet, hogy egy-két tagállamban már vannak ilyenek, de a lényeg az, hogy vannak online és offline területek, ahova, amelyekre jogszabályok szükségesek, az EFKO, tehát az Alkotmányügyi Bizottság foglalkozik ezzel, hogy az emberek, akik ilyen reklámokat készítenek, megfogalmazzák, hogy kik ők, és így tovább. Tehát ezt a fajta kis nincs, amit a mi szakbizottságunk kapott, ugye az, hogy mi hozzájárulhatunk ehhez a munkához, ugye ez az adatvédelmi szempont, és akkor még más specifikus elemek, ezt megtehetjük. Akartam azt is említeni, hogy egy bizonyos fellépési lista is elkészül, és én is ki fogom ezt egészíteni. No, csak azért akartam reagálni, mert te azt mondtad, hogy igen, hát itt a kampányolásról van szó. Nem, itt ez többet jelent. Igen, kampányolás egyfelől, és illegális tevékenység másfelől. De ha illegális, akkor nem kell szabályozni, mert illegális. Ha pedig csak kampányolás, akkor nem kell szintén semmit sem tenni. Tehát a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg ezt a szürke területet, a kettő között, tehát melyek azok a tevékenységek, amelyeket illegálisnak tekintünk. Nem hiszem, hogy rögtön azért, mert azt szeretnénk, hogy aktívnak lássanak, rögtön jogalkotásba fogunk. Nem, mondja az elnök, jönnek az európai választások, és az egy probléma, hogyha ezekbe a választásokba be lehet avatkozni. Tehát a probléma az az lesz, lehet, hogy te nem vagy erről meggyőzve, de hogy lehet egy-két, lehet hozzáadott értéket teremteni egy-két európai eszközzel. Az én felvetésem az az volt, hogy az Alkotmányügyi Bizottság fogja a választási részét vizsgálni ennek, tehát hogy ki a politikai reklám forrása, és hogy a forrást mindig világosan meg kell határozni, és én azon gondolkodom, hogy a mi véleményünk nyilván egy kisebb volumenű vélemény az 53-as szabály értelmében, de mégis nagyon fontos lesz. Csóki. Elnök úr, én nem mondtam, hogy nem fontos, de hogyha a reklámról beszélünk, akkor elég, mm, hát egy kicsit nevetséges, hogy mi erről beszélünk, de az Európai Tanács pedig elutasítja, hogy egyáltalán az elektronikus Mm, adatvédelemmel, magán jellegű adatok védelmével foglalkozzon. Pedig ez az egyik lényege a kérdésnek. Igen, pontosan azért, mert ugye ezt a Facebook modellel nem foglalkozik a GDPR, az általános adatvédelmi rendelet, hanem pontosan az e-privacy, tehát az elektronikus adatvédelem magánélethez való jog foglalkozik ezzel, tehát ami a Facebookon és máshogy történik, az ide tartozik. Tehát én pont azt mondom, hogy e, ezeket a dolgokat be kell venni a mi véleményünkbe, abba a szűk keretbe, amely a rendelkezésünkre áll. És én erre ösztönöznélek, hogyha erről írnál, nem tudom melyik eszköz lehetne, ez az e-privacy az egyik, mert nyilván az ezzel foglalkozik, egy-két a Facebookon történt dolgokat érinteni, a GDPR pedig nem. Én szerintem ez egy fontos vélemény, azért akartam mindezt elmondani. Nos, Fortiúr az Európai Bizottság képviseletében van itt a teremben. Közben rápillantok az órára, és parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok sok időt elvenni. Reagálnék Intvelt asszony felvetéseire, észrevételeire. Ezen az intézkedésen keresztül, és ezt gyorsan mondom, hogy ez a módosítás mellett egy, egy további intézkedés, amit a bizottság elkészített, ugye, hogy megfelelő szankciók és szabályok legyenek. Ezt annak érdekében tettük, hogy az európai politikai pártok megfelelő alapokon működjenek, és ne lehessen semmi visszaélés magánszemélyek által. Két fajta szabálycsoport van. Az egyik a GDPR, tehát az általános adatvédelmi rendelet, a másik pedig, hogyha politikai pártok vagy jogi személyiségek megszegik a szabályokat, akkor szankciót lehet kivetni. Az európai pártok esetében, hogyha megszegik ezeket a szabályokat, és mondjuk az úgynevezett microtargeting módszerrel járnak el, tehát hogy egyes személyeket, konkrét választókat céloznak meg, rossz indulatú tartalommal és így tovább. Akkor is, hogyha a GDPR rendelkezéseit megszekték, az európai politikai pártokra vonatkozó jogszabály értelmében nem szankcionálhatók, mert és ez a finanszírozást is biztosítja. Pedig mi azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen finanszírozás, olyan politikai pártok esetében, amelyek megszekték a GDPR rendelkezéseit, és igyekeztek negatívan befolyásolni a kampányt. Nem a kampányba akarunk beleavatkozni, hanem azt akarjuk garantálni, hogy ne lehessen visszaélni, ne lehessen rossz hiszeműen felhasználni semmifajta szabályt az európai politikai pártok által. de ezt meg is vizsgálod majd a jelentésedben, ugye? Szofi kérdezi az elnök. Tehát amit mond itt a bizottság, ez nagyon fontos, a GDPR nem tökéletes. De a bizottság itt most pont azt mondja, hogy a GDPR értelmében nincs lefedve minden a nemzeti politikai pártokra vonatkozó jogszabályokban. Jól értem? Tehát a politikai pártok a Facebookon is folytathatnak tevékenységet például. És itt lehet rosszindulatú anyagokat terjeszteni, amit nem fed le a jogszabály, ha jól értettem. Nézd, én nem vagyok jogász, én történelmet tanultam, de azért egy-két dolgot megtanultam a jogról ezen a helyen, de ha szankciókat akarunk bevezetni, akkor konkrétan jogi terminológiával meg kell határoznunk, hogy mi az a jogsértés, amire az érintett szankciót bevezetjük. Tehát meghatározás kell. Mit jelent az, hogyha a GDPR-t megsértették rosszindulatú céllal, vagy ezzel visszaértek rosszindulatú céllal, akkor mi ez a rosszindulatú? Meg kell határozni. Nagyon sok párt van, aki ilyen módszereket használ fel, hogy választásokat nyerjen, és lehet, hogy hogy engem megdöbbentenek az ő gondolataik, de az elnök ér, hogy a bizottság mondjon egy példát. A szankciókat a GDPR már meghatározza. Tehát a, ott megvannak a, a szabálysértések, le vannak írva. Mi azzal foglalkozunk itt, hogy az európai politikai pártok ezen szabályoknak a megsértését hogyan használják fel arra, hogy negatívan befolyásolják az európai választási kampányt. Nyilván nem a bizottság fogja ezt megítélni, mert van egy egész folyamat, amelyet ebben a módosításban leírunk. És itt nem csak a bizottság által kijelölt bölcsek tanácsa, a tanács és a parlament által kijelölt személyek, hanem a felügyeleti hatóság is részt vesz, hogy meghatározza, hogy vajon illegálisan éltek-e vissza ezekkel az információkkal, és ez vezet szankcióhoz, amely megfelel annak, amit az európai politikai párt a rendelet értelmében megkapna. Akkor ugyanazért a jogsértését kétszer szankcionálják? A GDPR szankció mellett kap egy másikat? Kérdezi az előadó. Na jó, hát akkor ezt még részletesebben elmélyedek ebben, de nem hiszem, hogy ezt értem, meg kell határozni azt, hogy rossz, mi az a rossz indulatú visszaélés nyilván a saját politikai pártam kivételével, akkor ugye az összes többi rossz indulatúan visszaél, azért, mert nem értenek velem egyet. Tehát azért nagyon nehéz ez, nagyon kényes. Nagyon közel kerültek most már ahhoz, hogy meghatározzák, hogy a politikai pártok mit tehetnek és mit nem. Na mindegy. Megnézem ezt még egyszer és nem sokára benyújtom majd a jelentést, tervezetet. Én nagyon szívesen folytatnám még ezt az eszmecserét, de azt az információt kaptam, hogy nagyon szorít bennünket az idő, és közben még hosszú a napi rendünk, muszáj ezt most itt abba hagynunk elnézést mindenkitől, és sok sikert, minden jót a munkához. Köszönöm a bizottságnak is a tájékoztatást. Remélem, hogy még lesz alkalmunk ezt tovább is megvitatni. Rémálom az ilyen bonyolult eszmecseréket két percben lefolytatni, de hát nincs más lehetőségünk, ennyi, és a 11-es pontra fogunk rátérni. Ami a személyes adatok Japán által megengedett védelmének megfelelősége, tehát a megfelelőségi határozat. Hát gyakorlatilag nulla időnk van, úgyhogy rögtön megadom a szót a bizottságnak, ha jól látom. Okay, what, where are we for time? Okay, colleagues, the next point is the... Kollégák, tehát akkor, ahogy mondtam még egyszer, ez a megfelelőségi határozat a következő témánk a bizottság benyújtott egy jelentést a japán által biztosított adatvédelemről, ugye ez az első eset, ahol a GDPR alapján dolgozunk, és állásfoglalás tervezetet készítünk a bizottság által benyújtott dossziéról. Elkészült a dokumentum miután a legtöbb frakció benyújtotta a véleményét, kiegyensúlyozott dosszié, áttörés a Japánnal kötött megállapodás több fontos témában is. Szükség volt viszont bizonyos pontokat tisztázni annak érdekében, hogy a japán adatvédelmi jogi kereteket sikerüljön részletesen megérteni, hogy meggyőződjünk arról, hogy ezek megfelelő garanciát nyújtanak. Én megadom a szót tehát bárkinek, aki szólni kíván, az árnyék előadókkal fogok kezdeni. Koeljó úr itt nagyon türelmesen várt a teremben, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát akkor egy pillanatra hadd legyek az árnyék előadó Bóni úr nevében, és mondom, hogy köszönöm szépen a tervezett benyújtását, és várjuk a további együttműködést. Bóni úr szeretné kihangsúlyozni, hogy az EU-Japán megfelelőségi határozat az egy fontos lépés, nemzetközi standardot teremtünk az adatátvitelre, és az első alkalommal állapodik meg, állapodott meg az EU egy harmadik országgal ugyanolyan szintű adatvédelemről a GDPR 45-ös cikke értelmében nagyon nagy területet hoztunk létre az adatok védelmére így a világon. A vállalkozások Japánba, illetve onnan Európába tudják majd az adatokat küldeni, és a piacokhoz hozzáférnek. Ez nagyon fontos a gazdasági partnerségi megállapodás fényében is, amelyet Japánnal kötött az EU, és így a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat szorosabbra lehet fűzni a két fél között. Mindkét fél elismerte a másik adatvédelmi rendszerét, megfelelőnek és egyenlőnek, így tehát biztonságos adatáramlásra kerülhet sor az EU és Japán között, anélkül, hogy egyéb védelmi klauzulákat kellene, szerződéses klauzulákat kellene elfogadni. Japán további biztosítékokat, biztosítékokat fogadott el, módosította az adatvédelmi jogszabályait, és így a két rendszer közötti konvergencia erősödött. A Japán te- munkáját tehát el kell ismerni, az adatokhoz való védelmet alapvető jognak tekintik, és van független adatvédelmi hatóságuk is. Ez a megállapodás tehát nagyon fontos. Az európai adatvédelmi szabályok itt most globális standardá válnak, és motiváljunk harmadik országokat arra, hogy hasonló megállapodásokat kössenek, és így a biztonságos adatforgalmat biztosítsák. Gyakorlatilag egy lépés afelé, amit megtettünk, hogy az Európai Unió legyen a biztonságos adat forgalommal kapcsolatos megállapodások bajnoka járjon élen ezen a területen. Mindkét fél jó hiszeműen dolgozott együtt, és azon igyekezett, hogy megfelelő védelmet ajánljon, léptessen életbe, amely az európai normáknak megfelel. Mi szeretnénk mindenképpen azt elérni, hogy a GDPR tiszteletben tartják, és erre csak akkor van lehetőség, hogyha a harmadik országok szabályai is ennek megfelelnek, tehát megvan a ugyanolyan szintű védelem, nem a szó szerinti jogszabály egyenlőségről, megfelelőségről van szó, hanem az ugyanolyan szintű védelemről. védelemről. Tehát óvatosan járjunk el, de ne legyünk túlzoltan kritikusak. Ezt tükrözik majd a néppárt által benyújtott módosítók. Köszönöm. Mr. anyone else? úr, Köszönöm, Szofi. Hát nem tudok sok mindent hozzátenni, de egyet értek majdnem mindennel, ami elhangzott, kivéve az utolsó megjegyzést. Szerintem mindig legyünk nagyon kritikusak, hát pont ez a feladatunk. De hát azt gondolom, hogy sok aggodalmunkat figyelembe vette a jelentés tervezetében, és természetesen majd kritikusan fogjuk és nagyon részletesen megvizsgálni a végső szöveget is, de azt gondolom, hogy a az aggájainkat megfelelően tükrözi a szövegtervezet. Köszönöm szépen! Most a bizottságnak adom meg a szót, de hangsúlyoznám, hogy már a DG Justice szolgáltaitól kaptunk tájékoztatást, és technikai ülés is lesz ma, úgyhogy ott tudjuk majd részletekbe menően megvitatni a hozzáfűzni valókat. Jim Karen úr, a szó a bizottság nevében. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm azt is, hogy a technikai ülést létre ö, életre hívták. Nagyon fontos és értékes ez a munka. Nem, ez az első GDPR-rel kapcsolatos megfelelőségi határozat. Ez a GDPR megközelítést az adatvédelmi hatóság létrehozásától kezdve egy sor más intézkedés elfogadásával fogja lehetővé tenni. Japán, a csendes-óceáni térségben és Ázsiában nagyon jelentős szereplő, ez a régió stratégiai fontosságú az EU számára. De ugyanakkor ez első abból a szempontból is, hogy az Európai Unió új adat áramlással kapcsolatos megközelítését nemzetközi szinten alkalmazzuk, az adatáramlásokról nem. A kereskedelmi ö, tárgyalások során beszélünk, hanem a GDPR keretén belül valósítjuk meg a magas szintű védelmet. A szabad és biztonságos adatáramlást így tudjuk biztosítani. Más szóval azt mondjuk, hogy az Európai Unió adatvédelmi standardjaival vannak való megfelelés, ez nyertes-nyertes helyzetet fog eredményezni az egyének számára is, és a kereskedelem megkönnyítése szempontjából is nagyon fontos ez. Hasonló precedensek már voltak arra, hogy más világ, globális szereplők más irányba szerettek volna elmozdulni. Ennek a döntésnek a fontossága szerintem a rendelt tervezet, az ásfoglalás tervezetben nem csapódik le megfelelően. Nem csak Japán barátaink szempontjából, hanem más nemzetközi partnereink szempontjából is nagyon fontos ez a folyamat, hiszen ők szorosan nyoman követik ezt a folyamatot, és próbálnak közelebb jutni az Európai Unióhoz. A japán adatvédelmi jogszabályra, illetve a GDPR-ra való utalások azt a következtetést engedik levonni, hogy ezek a jogszabályok távol állnak egymástól, pedig ez valóságban nem így van. Gyakorlatilag a japánoknak, a miénknek szintén megfelelő jogszabályai vannak életben. Tudom, hogy nagyon kevés idő van, ezért csak egy példát engedjen meg. Az állásfoglalás tervezet határozottan bárú bírálja a bírságok összegét. De figyelembe kell vennünk, említeni kell azt, hogy ahhoz, hogy egy akár büntetőjogi szankciókat is ki lehessen szabni, sőt, börtönbüntetést is az adatvédelem megsértése érdekében. Ez nagyon fontos és hangsúlyozandó. A büntetőjogi szankció remélhetőleg ellettentő jellegű, ha pedig nem az, akkor életbe kell, hogy lépjenek a pénzügyi szankciók. A definíció az adat, személyes adat, személyes információ definíciója is rendkívül értékes és kényes része ennek a, az egész ügynek, ami az Európai Uniós adatvédelmi megfelelőséget illeti. Nem arról van szó, hogy pontról pontra megegyezik -e a két rendszer, hanem hogy a teljes rendszer megfelelő szintű védelmet biztosít-e akár más eszközök használatával. Hogyha pontról pontra akarjuk összevetni a két jogszabályt, jogszabályt, akkor kérem, hogy a külföldi rendszer minden elemét vegyék figyelembe. Bár szerintünk nem ez a megfelelő megközelítés. És még egy dolog, amit szeretnék említeni. Az adatvédelem adatvédelmi hatóság függetlensége Japánban megkérdőjelezi ezt, ez az állásfoglalás tervezet, azt hiszem a 24. bekezdésben, ha nem tévedek. A hatóság függetlenségét a jogszabály garantálja. Hasonló garanciák vannak, mint a GDPR-ban, a kinevezés szempontjából Japánban a DPA tagjainak. A parlament is meg kell erősítse a kinevezését, a diéta a visszaélés jelentő elmozdítások elleni rendelkezések is vannak, illetve a függetlenséget is biztosítják a jogszabályok, nem szabad, hogy bármi befolyásolja ezeket a szereplőket. Nem tudjuk, hogy a függetlenséget már más adattal lehetne-e biztosítani. Összefüggésképpen az, összefoglásképpen azt szeretném mondani, hogy szerintem konstruktívnak kell lennünk, közös értékeket, közös megközelítést kell alkalmazni, és ösztönözni másokat, hogy csatlakozzanak hozzánk. A delegációk, e szakbizottság Japán balátogató delegációja is hangsúlyoztak, hogy mindig nyitottak vagyunk a részletekbe menni e témában, és mindig nyitottak vagyunk a további tárgyalásokra. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, mondja az elnök úr. Most sajnos ezt az ülést be kell, hogy rekesszem, de köszönöm szépen a hozzászólását. Módosítók benyújtásának határideje november 21. De ez még egy megerősítendő dátum. Nagyon szépen köszönöm tehát most átvonulunk egy másik terembe, a következő napirendi pontunkat ugyanis a Júri Szakbizottsággal együttes ülésen vitatjuk meg. A téma jogérvényesülés program. Hogyha erre a kollégák nem látogatnak el, akkor holnap találkozunk ebben a teremben. Köszönöm szépen!